So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák. Zumindest diejenigen, die schon da sind. Legalábbis azok a kollégák, akik itt vannak, azokat kérem, hogy foglaljanak helyet. Und dann würde ich nämlich sagen, és akkor azt mondanám, mivel elmúlt 15 óra, kezdjünk. egészen hivatalosan megnyitom az ülést. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ülését. Az első napi rendi pont a napirend elfogadása. Három módosítást szeretnék javasolni. Az első az ötös napi rendi pontra vonatkozik. Az előadó nem tud ma itt lenni velünk. Ezért a javaslat az, hogy az ötös napi rendi pontot ma KED április 14-én 9 órára halasszuk el. Ott, ahol a nyolcas napi rendi pont lett volna, illetve lenne ami a fejlődés, melynek előadója azt javasolja, hogy az ő pontját május 6-7-i következő bizottsági ülésre halasszuk el. Ez tehát. A következő javaslatom a 20. pontra vonatkozik az unió kereskedelmi vitarendezése. Szeretném ezt az ülést zárt ülésként, ezt a napi rendi pontot zárt ülés keretében lebonyolítani. Nekem ennyi lett volna, Helmut, van más, Helmut. Te már mondtad, elnökként, én is a nyolcas pontot szerettem volna kérni, hogy halasszuk el, hiszen nem lehet itt az előadó, és a DEVA szakbizottsággal már beszéltem, hogy ugyanakkor, amikor majd nekik lenne ez a pont, ők is elhalasztanák ugyanarra az időpontra. Kiváló. Akkor, ha ezzel kapcsolatban nincs hozzászólás, akkor a napi rendet ebben a módosított formában rögzítjük. Az ötös napi rendi pontot tehát holnapra, 9 órára, a nyolcas pontot pedig a következő ülésre, a huszadik pontot pedig zárt ülés keretében tartjuk meg. Köszönöm. A következő napi rendi pontunk a legutolsó ülés jegyzőkönyvének meg elfogadása, mint mindig most is. Ha az ülés végéig nincsen megjegyzés erre vonatkozóan, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Köszönöm. A következő napi rendi pont a hármas, az elnök közleményei. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy ez az ülés is a weben keresztül a világ minden országába sugározásra kerül, az EPTV rendkívül kedvelt televíziós csatorna világszerte. Ezért szeretném jelezni, hogy azzal kell mindenkinek számolni, hogy még Új-Zélandon is figyelik, hogy mit csinálnak. Vietnámban jártunk, Hanoiban és Hosimin városban delegációval. Hét delegációs tag és az elnök. ott. A Winkler úr is ott volt két alelnök, Zaradil, aki a vietnámi előadó. A két EPP-s szóvivő, Kaspari úr és az SND-től Martin úr. Zárnes Rodriguez és Proust kollégák mellett voltak a delegáció tagjai. Azt hiszem, nagyon jó időpontban érkezett a delegációnk a kereskedelmi tárgyalások záró szakaszában, és a tárgyalások helyzetéről átfogó képet tudtunk így kapni, és a különböző problematikus területeket is meg tudtuk határozni. Nagyon sok magan, magasrangú partnerünk is volt, egyebek között a miniszterelnök, Vietnám miniszterelnöke, külügyminiszter helyettese, kereskedelmi miniszter helyettese, a Nemzeti Közgyűlés külügyi bizottságának elnöke és gazdasági szakértőkkel is találkoztunk, a kommunista párt gazdasági szakértőivel, a civil társadalom és a gazdasági képviselők, gazdasági szervezetek képviselőivel. Tehát nagy számú delegáció, nagy számú tapasztalati lehetőségekkel különösen világosá vált, hogy Vietnám érdeke a szabadkereskedelmi tárgyalások iránt igen nagy. A kereskedelmi miniszter helyettes és külügyminiszter helyettes is artikulálta ki, határozottan megfogalmazta azt, hogy a nagyon fontosnak tartják, hogy a kereskedelmi szerződést megtárgyalják, de másokat is, mint a TTP-t, amelyet szintén prioritásnak tekintenek. Ebből a szempontból tehát abból indulhatunk ki, hogy Vietnám valóban kész arra, és akaratlagosan szeretné az Európai Unióval az ambiciózus szerződést aláírni. A következő tárgyalásokra júniusban kerül sor, elképzelhető, hogy majd akkor, vagy talán egy későbbi körben valóban aláírják a megállapodást. Úgy gondolom ez mindkét fél sikerét jelenteni, a vietnámi gazdasági dinamikát pedig támogatná de úgy gondolom az európai érdekeket is, az európai érdekek is manifestálódnának Vietnámban. Úgy gondolom tehát a delegáció útja sikeres volt, és a monitoring csoportban majd a tapasztalatainkról újból beszámolunk. A következő a plenáris utáni szavazás a makro a Ukrajna makrofinanciális támogatása. Ezt szakbizottságunk jelentésére alapulva március 25-én bocsátották szavazásra, és sikeres volt. A tanácsot is tájékoztatták, és ennek megfelelően a tanács is el fogja tudni fogadni. a Nyugat-Balkán országaikra vonatkozó szabadság, eh, szavazás elnézést április 19-én lesz. Az EU beruházási akadályaira vonatkozó jelentését márciusban terjesztették be, és különösen az orosz, kínai, brazil, indiai és argentin és Egyesült Államok beli gazdagok eh, kapcsolatos problematikákat is felsorolták. Ez egy olyan momentum, amely Katainen alelnökkel folytatott eh, tárgyalásokban is felmerült, ő felel a növekedés, beruházás és versenykérdésekért. Tehát ebből az összefüggésből a beruházás politika más országokban olyan az a kérdés, amelyel ő is foglalkozhat. Ezek voltak közleményeim. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólási igénye. Winkler úr. Akkor nagyon szépen köszönöm. Egy kérdést szeretnék feltenni. Mindannak fényében, amit hallottunk, nem tudom, hogy az eljárási szabályzat alapján mi történik ma itt a teremben. Valamiről tárgyalunk, de lehet, hogy valahol precedens értékű lesz, a szakbizottság tagjaként a különböző piaci érdekcsoportokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy különböző európai és Európán kívüli csoportok is ö, nyomást gyakorolhatnak, de ilyen tip típusú marketing tevékenységre nem szeretném, ha megnyitnánk a lehetőséget precedensként a jövőben. Szeretném, hogy ezen tárgyakat innen elvinnék a teremből. Köszönöm. Köszönöm szépen, Winkel úr. Az ülést megkezdése előtt osztották ezeket szét. A hivatalos ülésen valóban egészen világos szabás, szabályok vannak, csak azt lehet szétosztani, amire én engedélyt adok, úgyhogy ezt be is fogjuk tartani. Mint mondtam, tehát nyilván az ülést megelézi, megnyitása előtt került erre sor, úgyhogy semmiképpen nem hivatalos, tekinthető hivatalos jellegűnek, a szakbizottságunkra nézve nem. Dann kommen wir zu Punkt. Jó, akkor a következő a négyes napi rendi pont. A fóka termékek kereskedelme. Bélencen úr, ott van. Ő az előadó. A 2009-es irányelv módosításra került. Ez van előttünk, és ez rendkívül erősen tiltja e termékek kereskedelmét. Különösen a, abban az esetben, amikor ezek a termékek Kanadából érkeznek, illetve azzal a kérdéssel, hogy milyen összefüggésben áll mindez a Kanadában élő egyedek életfeltételeivel. A VTO-val kapcsolatban is jelzések érkeztek, és előadunk pontosan ezt fogja tárgyalni. Thank you, Chair. I will continue in my mother tongue. Köszönöm. Anyanyelvemen folytatnám. A parlament és a tanács elfogadtak egy rendeletet, amely tiltja a fogatermékek kereskedelmét Európában. Ezt Kanada és Norvégia panaszolta a VTO előtt, és ezzel kapcsolatban kell megoldást találni. Az inuitokra vonatkozóan kell megoldást találni. Az egyik 2009-es kivétel az volt, hogy megállapodtunk abban, hogy az inuitokra mentességet kell adni, és nem szabad, hogy ennek negatív, a tilalomnak negatív hatása legyen az inuit közösségekre. Hogyha megnézzük az eredményeit ennek a jogszabálynak, akkor azt látjuk, hogy nagyon is negatívan érintette őket ez a rendelkezés. A földünk eléggé elszigetelt részein nagyon rossz körülmények között élnek, az inuit közösségek, és a fókát élelmiszerként használják fel, valamint a fóka bőrt is felhasználják saját felhasználásra. Tehát a fókatermékek tilalmával az inuit közösségek életminősége rosszabbodott. Hogyha a WTO döntését be akarjuk tartani, közben azt látjuk, hogy nagyon is mindennapi emberek életére negatívan hatott a bevezetett szabályozás, és a mi általunk meghozott döntések hatással vannak az ő életkörülményeikre. Ettől függetlenül a grönlandi lakosokra vonatkozóan szigorú szöveget kell elfogadnunk, ezért úgy gondolom, hogy a bizottság rossz munkát végzett. Ez egy szokásos munkamódszer, de szeretnénk, hogyha ezt felülvizsgálnánk, hiszen az általam ismert statisztikákból azt látjuk, hogy negatív hatással lesz a szabályozás, hiszen 9 millió eurónyi forgalom 2009-ben mindössze 2 milliónyi forgalomra csökkent 2013-ban. A 2009-es rendelettel, tehát ezt a gazdasági tevékenységet romba döntöttük. Itt olyan őslakos közösségekről beszélünk, akik messze, túl messze laknak Brüsszeltől, akiknek nincsen a sarki bolt a közelükben, ahol nincsen, akiknek nincsen közvetlen kapcsolatuk a kereskedőkkel. És az grönlandi igazgatástól váltak függővé, hiszen a grönlandi igazgatás vásárolja fel ezen fókákat, és támogatja. Összesen 135 ezer fóka, bőr van egy tárolóban Grönlandon, és nem találnak erre vásárlót. Tehát ebből is látszik, hogy az inuitok helyzete mennyire romlott, és a bizottságnak olyan javaslattal kell előállnia, amelyel biztosíthatjuk azt, hogy nem lesz negatív hatással a mi szabályozásunk az ő életükre, és javíthatunk az életkörülményeiken. Ami a fenntartható megoldást illeti az őslakos közösségekre vonatkozóan, nos tudni kell róluk azt, hogy ők azok, akik a természet lágyölén élnek, és nagyon is jól bánnak a természetes erőforrásokkal, a természeti erőforrásokkal. Most pedig térjünk át a második kérdésre, a balti tenger kérdésére. A bizottság úgy gondolja, hogy itt egyfajta támadásról van szó, és egyensúlyt akar találni. De megnézzük, ha megnézzük a 2009-es megállapodás hatásait, nos a balti tengerre vonatkozó kivétel mindig is csak egy kis mennyiségű fóka termékre vonatkozott, és a fő cél az, hogy környezetbarát módon lehessen eljárni. Tehát amit levadásznak a fókák tetemei, ezek alapján nem lesznek felhasználhatóak, és ezért ott maradnak, és ott romlanak a természetben. Tehát ez a tilalom, a fókatermékek tilalma egyszerűen értelmetlen, valamilyen fenntartható módon kell megoldást találni ezen erőforrások felhasználására. Ezzel kapcsolatban, hogyha megnézzük a szöveget, itt a WTO rendelkezéseihez akarjuk közelíteni a szöveget. Most szeretném, hogyha a bizottsággal együtt lehetne dolgozni. Itt nem csak technikai, hanem politikai kérdésekről is szó van, és azt kell megnézni, hogy a 2009-es nagyon is törékeny kompromisszumot hogyan lehetne megtartani. Nem csak a kvótákról van itt szó, és egyedvédelemről, a habitat irányelvről, hanem olyan személyekről is beszélünk, akik a Balti-tenger mentén laknak, élnek, és fenntartható megoldást kell számukra találni. Nem szabad Brüsszelben megfeledkeznünk azon hosszú távú célról, hogy a jövőbeni erőforrásokat kell megvédenünk. Köszönöm. Köszönöm, Bérenc kolléga. A szocialisták árnyék előadója Schuster úr szeretne hozzászólni. Köszönöm. Fridet kolléga kérte, hogy mondjam el a véleményét. Mint önök is tudják, kollégák, az európai fókatermékekre vonatkozó tilalmat a WTO megerősítette, és közben a már meglévő kivételeken javítanunk kell. Ezeket figyelembe vette az előadónk, és köszönetet mondunk a munkájáért. A szociáldemokrata frakció azt gondolja, hogy itt minimalista célokról van szó, és a bizottság javaslatát kell követni. Minden területen a VTO által kritizált részeken módosítottak, és ezzel biztosabb megközelítést alkalmazunk, és nem szabad teljesen felforgatni a már meglévő szöveget, csak a VTO által kritizált részekhez szabad hozzányúlni. Ami a hatástanulmány kritériumát illeti az őslakosokra vonatkozó hatásokkal kapcsolatban, ezt ki kell vizsgálnunk. Azt kell megnéznünk, hogy ilyen keretek között hogyan lehet ezen hatásokat felmérni, ami a WTO döntését illeti, itt arról beszélünk, hogy az őslakosokra milyen kihatása van ezen tilalomnak és az erőforrás gazdálkodásra, nem pedig egy általános rendeletről beszélünk. Nem szabad tehát a WTO által kért módon egyszerűen törölni a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivételt, ahogy ezt a WTO javasolta, a VTO által vezetett kritikákat valahogy be kell építeni a szövegbe, ami az őslakos közösségekre vonatkozó módosítást illeti, ott nagyobb mértékben megegyezünk az előadóval, és ezért örülünk annak, hogy jó és konstruktív együttműködésre várhatunk. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Herr Kemper. Köszönöm szépen, Kemper úr. Kemper úr nincs itt. Alde sincs Gue? Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Benzten előadó a VTO-val kapcsolatban próbálja megközelíteni ezt a kérdést. Úgy gondolom, a tengeri halászati kereskedelem támogatása érdekében valóban WTO-val kapcsolatban kell ezt a kérdést megoldani. A kereskedelmi hátrányok viszont, hogyha ezt érvényesültenénk, jelentősek lennének. A WTO-nak nem, a WTO ezért nem fogja a javaslatainkat és a módosításokat elfogad, elfogadni, mert nem ez a célja. Ha mégis lehetővé tesszük a kereskedelmet, akkor egyszerűen a ö, nem sikerül majd a nagy léptékű kereskedelmet az Európai Unión kívül tartani. Éppen ezért Bencen javaslatai, módosító javaslatait nem fogadom el. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Ich darf mich meiner Ha szabad, akkor én is csatlakozom az előttem szólóhoz. Mi is úgy véljük, hogy az előadás ebben a, a jelentés ebben a formájában nem maradhat meg. Az M kivételeknél kiderült, hogy csak egyetlen egy tagállam van, amelyik egyáltalán ebből a kivételes szab, a kivételesre vonatkozó szabályból egyáltalán amelyet használhat a tanúsítványai alapján, úgyhogy ezért ezt úgy gondoljuk egyáltalán törölhetjük. A második dolog pedig, valóban világosá kell tenni, hogy a kereskedelmi hasznosítást ki kell zárni. Ezt viszonylag egyszerű megcsinálni, hiszen néhány szót kell csak módosítani. Úgy gondolom, hogy itt is, e, ez is azt igazolja, hogy, a, hogy törölni kell a kivételt. Köszönöm, és az EFT nevében Vigén asszony. Grazie. Mm, mi unisco anch'io alle voci... Köszönöm szépen. Csatlakozom az előttem szóló kollégáimhoz, és én is úgy vélem, hogy szükséges az Európai Uniós kötelezettségvállalásokat megtartani, ami a fókatermékekkel való kereskedelem tiltását illeti. Különösen a ö, fóka, borjak esetében. Magát a fajt veszélyeztetés túlélését az általános felmelegedés, a klímaváltozás. Igen figyelmesen kell eljárnunk, amikor kivételek, derogációk listáját állítjuk föl a kanadai ö, ö, kereskedelem számára fontos a fóka termékkereskedelem, de különbséget kell tenni. A hagyományos fóka elfogás, valamint a kemény vonalas kereskedés, kereskedelemből származó fóka termékek között. És nem szabad eltérni a jelenleg érvényben lévő szabályoktól. Kanada nemrégiben fogadta el azon intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatban szeretném tudni, hogy megállapodás születette Kanadával arról, hogy e szabályokat újra e, alkalmazni lehessen, és nem e, lehet, e, nem rejte mindez valamilyen kockázatot magában e, e térben. Köszönöm, Piena úr. Thank you very much. And first of all, I'd like to thank Mr. Benson. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen Benson úrnak e összetett téma kezelését. Igen, nehéz. A legfontosabb feladatunk az az, hogy az EU szabályokat a WTO szabályokkal összevezessük, de hogyan? Azt gondolom, hogy Bencen úr is igen komolyan veszi ezt, és a bizottság által javasolt módszer, mely szerint WTO kompatibilissé válik az EU szabályozás, az rossz módon történik, nem jó a javaslat, és az új ö, rendelet sem lesz így megfelelő módon harmonizált. Alapvetően vissza kellene térnünk mindahhoz, amit mi mondtunk lett a szakbizottságban. Mi pontosan ezt a helyzetet próbáltuk kezelni annó, és a mi szakbizottságunk véleményében azt javasoltuk, hogy ö, utasítsuk el a bizottsági javaslatot. Miért? Azért, mert mi úgy gondoltuk, hogy igenis a, ö, a fókák ö, ö, egyszerű legyilkolását, véres legyilkolását kell a világ több részén megakadályozunk. A bizottság pedig nem ezen csapáson indult el. Azt gondolom, hogy lehet javítani, de nem megfelelő a bizottság javaslata, mert Grönlandról például lehetne fókákat a piacon értékesíteni, és akár még az EU-n belül is lehetne vadászni a fókákat. Ezt a fókavadászatot viszont tiltani kellene, azt gondolom környezeti szempontból is rosszak politika, kereskedelmi szempontból is, és itt diszkriminációról beszélünk a bizottság nem végzett annak érdekében hatástanulmányt, hogy a javaslat a végrehajtása milyen minőségi és mennyiségi változásokat hozna. Ezért javítaná rosszul a jelenleg rossz helyzetet, és valahol ellentmondásos is a jelenlegi javaslat, hiszen valahol lehetővé teszi a fókavadászatot, amennyiben mondjuk, ha a lakosság száma megnövekszik, akkor lehet a fóka vadászatot is bátorítani, meg fokozott, szem, mm, fokozott módon. Úgyhogy a bizottságnak azt kell mondanunk, hogy ne engedjük a fókavadászatot, és a fóka termékek elpazarlását a biológiai sokszínűség egyezménye ellenébe is megy ez, hiszen a, a, a bizottság és maga az Európai Unió is támogatta ezen egyezményt. Az EU-ban ugyanis egyelőre nem veszélyeztetett a fókaállomány az EU-ban, sőt, növekszik is a száma a fókáknak, ez nagyszerű dolog, de az azt jelenti, hogy most és a jövőben is vadásszuk majd a fókát. Akkor viszont mit csinálunk a levadászott fókákkal? Elégetjük, elássuk, mit teszünk? Termékeket állítunk elő belőlük? Ezért mondom azt, hogy úgy gondolom, hogy maga a javaslat, a nem ö, ö, tüntet el úgy mondja tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivételt, ezért a, a, az adott módosítás nagyon bölcsen jár el, és gyorsan lehet a helyzeten javítani. Ö, rossz környezetvédelmi és mm, kereskedelmi politikát idézne el ez, ez elő, és ezt ellen fel kell lépnünk. Leistrid köszönöm szépen. Elnézést, hogy későn jöttem, de a Lufthansa jellemző módon megint késett hétfőn, a jövőben ezt majd bekalkulálom. Nem akartam szót kérni, de Felner úr motivált egy picit erre. Én másképp látom az egészet tulajdonképpen. Az, el, az elmúlt időszakban nagyon jó jogalkotással a, volt a munkánk eredménye, amelyet tulajdonképpen azt szeretük volna elérni, hogy érvényeljenek az, ér, az érdekeink, és a kanadaiak ezt megtámadták. Marginális változtatásokat javasoltak, tényleg marginálisakat. Én azt mondom, hogy jó legyen. Többre amúgy sincs szükség, végül is az az elv, az majd biztosítja, hogy ne öljék le a fókákat szörnyűséges módon, sem itt, sem másutt. És ez emi, ezzel a megoldással is működne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a keret, amelyet a WTO biztosított számunkra, és én így látom a bizottság javaslatát, hogy nem szükséges túl sokat módosítanunk ezen. Viszonylag röviden fogalmaztam, úgyhogy szerintem érthető is. Köszönöm szépen, Felner úr!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 Egy dolgot szeretnék itt vitain ö, megnyitása nélkül elmondani. Persze a vállalkozások ugyanebből a, a problémától szembenek valóban egyetértek azzal, hogy most már ne öldököljük le a fókákat, de ön és a bizottság is bemut, ö, bebizonyították, hogy természetéből fakadóan ez a szabályozás az inuitok számára ö, nem hoz megoldást, hiszen ők nem lemészárolják az állatokat, visz Viszont akik kereskedelmi céllal vadásszák le a fokákat, azok, lehet, azok számára ez továbbá is lehetővé teszi. A problémát tehát nem oldjuk meg a rettenetes lemészárlását a fokáknak a világ egyes pontjain, de akkor azt mondjuk, hogy egyes csoportok ölhetnek le fókákat, másokat, mások pedig nem ez bizonyítja be azt, hogy alapjaiból rossz a megoldás. Voorzitter, ik ben blij te horen. Dat... Elnök úr, nagy örömmel hallom, hogy um, valóban problémát okoz sok mindenkinek a fókák legyilkolása, ennek örülök, de talán nem értik sokan azt, hogy akkor, amikor pért kérnek a fóka termékekért, az tulajdonképpen annak az elindítója, hogy újabb fókákat öljenek le. Tehát a, az őslakos közösség kivétele mellett mindenképpen vigyázni kell arra, hogy a fóka populációt megvédjük. Ez az egyetlen egy, az, az egyetlen egy ok azonban tehát az, hogy, hogy geld gaat vragen voor zeehondenproducten, tehát akkor, amikor, amikor ezeket a termékeket akarjuk megvásárolni, ösztönözzük a kereskedésüket is, és a gyilkolásukat. David. Let's go back just one step, step and remind ourselves. Egy kicsit lépjünk vissza. Emlékeztetnék arra, hogy a szakbizottságunk nem készített véleményt a fogatermékekről legutóbb, mert hét este az ülést fóka vadászok öntötték el a rendes szakbizottsági tagok helyett, de hát ez egy régi történet. Nos, a legutóbbi ciklusban nagy többséggel fogadtuk el ezt a szöveget, a VTO is azt mondta, hogy ehhez jogunk van, hogy a kereskedelmi korlátozások állatjóléti alapon indokolhatóak nemzetközi jog alapján, és különböző egyezmények is azt mondják, hogy veszélyben lévő állatfajról van szó, és ezért ezzel megfelelő indokot arra ad erre a szövegre. Üdvözöljük tehát ezt a megoldást. Ami Fjellner úr kérdését illeti erre a válasz az, hogy a kereskedelmi jellegű vadászatot kell tiltani, legyen az az EU-n belül vagy azon kívül, és itt legyünk konzekvensek a nemzetközi joggal, tehát az EU-n belül és kívül is a kereskedelmi fókavadászatot be kell tiltani. De azt mondtuk, hogy történelmi hagyományokra vonatkozó és kulturális okokból, hogy az inuitokra kivételt kell bevezetni. A WTO azt mondta, hogy ezt nem fogalmaztuk meg megfelelően. Mi csak annyit teszünk, vagy annyit kellene, hogy tegyünk jelenleg, hogy nem nyitjuk meg ismét ezt a vitát, hanem megnézzük azt, hogy hogyan lehetne az inuitok számára megfelelő módosítót bevezetni, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból a bizottság javaslata megfelelő. Az EU-n belül az inuitoknak tehát erre lehetőséget kell adni, de az EU-n belül nem szabad, hogy kereskedelmi jellegű fókavadászatra ez a kivétel lehetőséget adjon, és az EU-n kívül sem. Elnök, köszönöm. Most a bizottságnak, Martin Lukasznak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is szeret, köszönetet szeretnénk mondani az előadónak véleménytervezetéért, és köszönjük, hogy kötelezettség vállalásra szólít föl minket a, ezen anyaggal kapcsolatban. A WTO szabályozás mit is mond? Mindez a kiinduló pontunk. A WTO szabályozás öm, általában öm, fenntartja a tiltást, viszont ezt kivételeken keresztül teszi az első kivétel, az olyan termékekre vonatkozik, amely tengererőforrásokkal kapcsolatos vadászatból származik. A másik kivétel pedig az inuit lakosság vadászatából származik. A tengeri erőforrásokkal kapcsolatos vadászatot nem tartjuk másnak, mint a kanadai vagy grönlandi vadászatot, ezért ez diszkriminatív jellegűnek tartjuk. Mm, amikor a, nem, a non-profit vadászatról beszélünk, azt külön kell tehát választanunk a kereskedelmi típustól. Az inuita kivétel teljesen más volt, hiszen elben elfogadja a VTO, hogy az inuit vadászat az eltér a kereskedelmi vadászattól Norvégiában és Kanadájában, hiszen szükséges az inuit közösségek számára a vadászat, és ezt a nemzetközi öm, öm, törvények és jog is elfogadja, hiszen szükségük van rá létfenntartás szempontjából is az is jelentős győzelem az EU számára, hogy ezt biztosíthattuk a WTO irányába az állat jóléti aggályok elismerése is fontos. Nem volt világos az e, a külön választása a kereskedelmi, illetve az inuit jellegű vadászatnak. És ezért kellett a Vita Fórum elé is járulni, hogy ezt a fajta érvelést kemény vonalasan megvédjük, mert ez egy aki már, és a VTO eredmény egy olyan eredmény, amelyet figyelembe kell vennünk. Korlátozott módon kívánunk eljárni a VTO-hoz képest először is Két-három év két-három évvel ezelőtt, amikor az antidumping szabályozáson kellett Kína vonatkozásában változtatnunk, és a megközelítés az, hogy a vívmányt amennyire lehet tartsuk meg, és csak ott változtassunk, ahol a VTU szabályok végrehajtása szempontjából lesz feltétlenül szükséges. A végrehajtásnak pedig megfelelően szilárnak kell lenni ahhoz, hogy ez egy egyszeri eljárás, egy egyszerű gyakorlat, bizonyos időkeretekben hajtjuk végre, és aztán a végrehajtást majd felül vizsgálatra is kerül. Ezt a megközelítést alkalmaztuk, és teszteltük is, és úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő megközelítés a VTO végrehajtáshoz képest, és így született meg a tengeri erőforrás kivétel, amelyet szerintünk meg kellene tartani, e, de a jogi szakértők általános érvényen elmondták, hogy ezt így nem lehet végrehajtani. Amennyiben csak finoman ö, e, ö, e, változtatunk a feltételrendszerén, még mindig ö, hátrányos megközelítéssel élünk a kereskedelmi ö, vadászat irányába, és akkor már alássuk magát a tiltást is. Úgyhogy valahol ez egy olyan uh, csapda, amelyet csak oly módon tudunk kikerülni, hogyha úgy járunk el, ahogyan mi ö, közelítjük meg a kérdést. Ami pedig az inuit ö, kivételt illeti, ott ö, külön élünk nyelvezetben is azon biztosítékkal, hogy ö, az állat jólét, mint olyan, az szerepeljen a szövegben, ez egy értelmes, tartalommal bíró inuit közösséget megcélzó kivétel, amely az állat jólétet is figyelembe veszi. Köszönöm szépen. Most megadom a szót újra az előadónak. Tisztelt elnök úr! Szeretnék visszatérni a bizottság javaslatára, és elmondanám, hogy egy értelemmel bíró, az inuit közösségek számára értelemmel bíró kivételre van ö, szükségünk, és többen is ugyanebben az irányba hatóan szólaltak föl, ennek nagyon örülök. Valóban hatástanulmányra van ö, szükség ahhoz, hogy ennek a módosításnak Grönlandon az inuita közösségek életébe Mm, életében milyen kihatása lesz. Itt van a jelentés a kezemben, és a WWF jelentésére utalok itt most, amely egy jelentést készítette témában mindazt leírta, amely a rendelet után várható. Egyetértek az árnyék előadóval abban, hogy biztosítanunk kell, hogy ne öljenek le véres, vérengző módon fókákat, ahogy ma a kanadaiak ezt teszik. Az inuit közösségek nem ilyenek. Ők évszázadok óta fókavadászatból élő közösségek, és akiket magukat is elűznek a földjeikről. Én hallottam az árnyék előadótól azt is, hogy valóban csak személyes fogyasztásra lehessen vadászni. Az inuit, az inuit közösségeknél valóban a családot, a, a kutyáikat táplálják ezen húsok, húsból, de több száz fóka bőre is szükségük van az inuitoknak családonként. Azt értékesíteni kell, kis mennyiségű vadászatról van itt szó, de remélem az árnyék előadókkal majd úgy tudunk egyeztetni, hogy biztosítsuk közösen a felelősségteljes megoldás megtalálását. Az Európai Bizottság egy VTO határozat végrehajtásáról beszél. Egy olyan jogalkotásról van szó, amely 2014 májusában lépett hatályba. Mennyi időnk van arra, hogy fellépjünk? Több mint egy éve már a bizottság foglalkozik a kérdéssel, nyitott vagyok, a szövegezéssel kapcsolatos tárgyalásokat tovább folytatni, de azt is tudom, hogy a bizottság itt a technikai specifikációk tekintetében a, a, az őshonos népek, lakosság jogait kell, hogy megvédje. E, ők ott, ahol élnek, nem olyan kihatással vannak az ökorendszerekre, mint ahogy mi itt elképzeljük Brüsszelben. Itt a fenntarthatóság kérdése az, amelyről szó van, erről én meg vagyok győződve. Várom, hogy a WWF jelentését is sokan elolvassák, és találjunk az ön őshonos lakosság számára megoldást. Deadline für Änderungs... Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje április 17-e 12 óra. Ezt követően május 4-én fogjuk itt a szakbizottságban a jelentést elfogadni, és az illetékes szakbizottságnak átadni, ahol június 4-én lesz a szavazás. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Az ötös napi rendi pontot holnap reggel tárgyaljuk, ami azt jelenti, hogy 10 perc szünetet rendelek el. Annak érdekében, hogy röviden, négy, nem sokan négy óra előtt újra folytathassuk mindannyian. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, eröffne ich wieder die Sitzung. Tisztelt kollégák, megnyitom az ülésünket. Üdvözlöm, örülök annak, hogy az Európai Bizottság alelnöke Katainen biztos úr itt van most a mi ülésünkön. Szívesen üdvözlöm. Most először jött el az INTA szakbizottságba. Remélem, hogy folyamatosan fenntarthatjuk majd ezt a párbeszédet. Természetesen nagyon komoly területen lefedik egymást az érdekeink, ami a beruházást, a növekedés ösztönzést illeti, és ami közvetlenül a politikához kapcsolódik, ezen kérdésekről van szó. Katajnen alelnök úr éppen azt mondta, hogy az egyik fő feladata a beruházási terv terjesztésén belül, a bizottságon belül nagyon fontos terület, és ennek az egyik végcélja az az, hogy a kereskedelem politikán keresztül is lehessen ösztönözni a beruházást azért, hogy az európai New Start a kereskedelem politikára is éppen ezért kihat. Természetesen célunk az, hogy ami az exportot illeti a vállalatok részéről ez megerősödjön, és ez a kereskedelmi megállapodástól is függ, de a harmadik államokban ö, ö, létező vagy tervezendő beruházások is fontosak ebből a szempontból, olyan területeken, ahol az EU keres, kereskedelem politikailag még nincsen jelen, és ezért a 2020-as európai stratégiát ezen célból is fel kell használni, ki kell dolgozni. Tehát egyrészt nagyon fontos feladata van önnek a bizottságon belül. Örülök, hogy eljött, és meg is adom most önnek a szót. Mr. Chairman, Honorable Elnök úr, Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak. Nagy örömmel beszélek meg önökkel bármilyen kérdést, ami önöket érdekelhet. De a fő témája az előadásomnak a bizottság két fő prioritása lesz. A beruházási terv és a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség. Ezen két szakpolitika mindegyik nagyon fontos már saját magában is, de a legnagyobb rész cél az, hogy a kettő közötti szinergiákat nézzük, és párhuzamosan lehessen előrelépni, lép, előrelépni mindkét területen. Nézzük meg a beruházási tervet. Ezt tavaly novemberben fogadtuk el, és mint önök is tudják, az Európai stratégiai beruházási alappal kapcsolatban januárban tettünk javaslatot. Az Európai Beruházási Terv legfrissebb változata most a parlament kezében van. Az egyes szakbizottságokkal szorosan együttműködünk, és mindig kellő tájékoztatást adunk. Örülünk annak, hogy gyümölcsöző párbeszédet és trialógusülést lehet a parlamenttel és a tanácssal tartanunk, és reméljük azt, hogy a másik fél, hogy a következő szakaszt elérhetjük nyárra. Ez az egyik fő feladata a mandátumunknak, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos a polgároknak megmutatni azt, hogy most másként mennek a dolgok. Hogy együtt tudunk működni, és fenntartható gazdasági fellendülést tudunk elérni. Ha sikeresek akarunk lenni, és hogyha tényleg új lehetőségeket akarunk létrehozni az európai vállalatok és az európai polgárok részére, akkor különböző beruházásokat kell megerősítenünk Európában, és a beruházási akadályokat le kell bontanunk, különösen a nemzetközi kereskedelem területén. Európában sok helyen jártam az elmúlt fél évben, és a beruházási tervről tárgyaltam. Egy visszatérő téma a privát szférában az érintettek részéről az az, hogy mennyire sürgős az, hogy a beruházással kapcsolatos problémákat és szűk keresztmetszeteket fel tudjuk számítani. Ami a kereskedelmi és beruházási tárgyalásokat illeti, ebben a fő célunk az, hogy az EU vállalatok jobb hozzáférést kapjanak a nemzetközi piacokra, és biztosíthassák azt, hogy a külföldi beruházásukat megvédik. Ezt a megközelítést a bizottság a beruházási tervben is tovább viszi, és a kereskedelmi és beruházási megállapodásoknak fontos célja, hogy kölcsönösen megerősítsük az egyes felek ezen megállapodásokat. Ami a belső beruházást illeti, a know-how és a tőke is rendkívül fontos ezzel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a beruházási tervet egy nyitott, stabil és előre látható beruházási csomaggal kell ellátnunk. A beruházási tervvel kapcsolatban is ez volt a bizottság szándéka. Hogyha különböző szabályozási eszközöket hozunk létre, akkor ezzel javítjuk a tárgyalási helyzetünket a vállalatok számára, amikor külföldön próbálnak tevékenykedni. Például, hogyha valóban összekötött digitális egységes piacot sikerül kiépítenünk, ezzel új mozgásteret és tárgyaló erőt adunk a saját kezünkbe a nemzetközi kereskedelmi és beruházási tárgyalások folyamán. Ezen kívül a beruházási terv továbbvitelével további nyerességhez juthatunk a kereskedelmi megállapodások területén, hogyha a belső piacon kialakult szűk keresztmetszeteket felszámoljuk, és az energiahatékonyságot és egyéb célokat sikerül elérnünk. Az európai vállalatok ezáltal versenyképesebbé válnak, és jobban be tudjuk indítani a gazdaságot. Ami a beruházási és kereskedelmi politikákat illeti, ezek rendkívül fontosak a KKV-k számára. Például a tanulmányok állandóan azt jelzik, hogy a tőkehiány rendkívül komoly akadály az európai KKV globalizációja szempontjából. Hogyha növeljük a hozzáférést a finanszírozáshoz, ezzel a beruházás katalizátor szerepet játszhat a kisvállalatoknál, és így a kisvállalatok jobban felhasználhatják az EU kereskedelmi megállapodásai által létrehozott lehetőségeket. Tehát a kereskedelmi és a beruházás területén nagyon komolyan dolgozik a bizottság a, ezáltal az Európai Unió érdekeit akarjuk képviselni, és tudom, hogy ez az önök szakbizottságának is a célja. Ahogy az várható, egy ilyen jellegű, a TTIP-hez hasonlatos megállapodásnál, ennek óriási potenciálja van. A szakbizottságoknak ez komoly prioritása, és számomra is személyesen, hiszen ez egy komoly ösztönző erő lehet az európai, az európai gazdaság számára, és a globális szabályokra és szabványokra való kihatásunkat is tudjuk ezáltal növelni, és ezáltal a saját érdekeinket tudjuk jobban képviselni. Elképzelhető, hogy tehát van arra lehetőség, hogy a saját szabványaink csökkentése nélkül tudjuk aláírni ezt a megállapodást. A ttip kapcsolatos csoportban Timmermans alelnökkel, én vagyok a másik alelnök ennek csoportnak, megvizsgáljuk, hogy az összes aspektusra kitérjen a tárgyalás és az előkészítés, és Manstrom biztos az, aki a tárgyalásokat előkészíti. Tárgyaltunk arról, hogy a beruházással kapcsolatban hogyan fogalmazzuk meg a tárgyalási álláspontot, és a múlt hónapban a biztos kollégám is erről tájékoztatta önöket. A beruházás nagyon fontos része lesz a megállapodásnak, és az ISDP azt gondolom, hogy megfelelő a TTIP-en belül az Investor to State Dispute Settlement megoldás, az ISDS tehát. Most meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet a célnak megfelelően meghatározni ennek a részleteit, hogyan lehet a beruházásokat külföldön védeni, és közben a szabályozáshoz való jogunkat is fenntartani. A bizottság szeretne közös álláspontot kialakítani a jövőre vonatkozóan. Közben remélem azt, hogy nyitottak maradunk minden megoldásra, és nem zárunk be túl hamar ajtókat. A másik fél nagyon részletesen odafigyel arra, hogy a TTIP-el és az ISDS-szel kapcsolatban a parlament hogyan fogalmaz, ezért kérdem, hogy fenntartsuk a párbeszédet önökkel és a többi érintettel. A fő célunk az, hogy a beruházók, a kormányok, a munkavállalók és a fogyasztók számára is előnyös legyen ez a megállapodás. A különböző szélesebb körű kapcsolatokat kell az egyes szakpolitikák és eszközök között felmérni a versenyképesség, a munkahelyteremtés szempontjából. Mámström biztos előkészíti a munkánkat egy új átfogó beruházási és kereskedelmi stratégiával kapcsolatban, amelyet szeptemberre kívánunk összeállítani a belső piac és a külső politika közötti kapcsolat lesz az egyik fő témája ennek, és annak a kérdése, hogy hogyan lehet jobban elmagyarázni azt, hogy a kereskedelem hogyan hoz létre munkahelyeket Európában, és hogy milyen szerepe van az Európai Unió kereskedelmének a világban. A bizottság fontos célja, hogy átlátható és befogadó folyamaton belül készüljön el ez a munka, és az önök véleményét is nagy érdeklődéssel hallgatjuk. Ezen okokból kifolyólag a bizottság számára prioritás a beruházási terv és a TTIP, és azt akarjuk elérni, hogy ezek egymást megerősítve konzekvensek maradjanak. De ebben az önök támogatására is számítunk. Elnök úr, ennyit akartam most elmondani. Köszönöm a figyelmüket, nagy örömmel várom a kérdéseket és a vitát ezen kérdésekről, mint már mondtam. Bármit, hogyha szeretnének felvetni, készen állok arra, hogy ezeket megválaszoljam. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság alelnökének. Ezzel először a frakció képviselőinek adom meg a szót. Nem látok koordinátort az EPP részéről. Senki sem emeli fel a kezét. Úgyhogy Jág Leifidnek az SND-től adom meg akkor először a szót. Köszönöm szépen, alelnök úr. Azt hiszem, nagyon érdekes volt, amit hallottunk öntől. Egy konkrét kérdésem van a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez az egyik legérdekesebb kérdés, ami foglalkoztat minket. Mi a véleménye elvileg a tárgyalásokról? Hogyan látja? Ahogy Mastrom asszonyjal beszéltünk, és a főtárgyalóval is, az a benyomásunk, hogy a, hogy a tárgyalások mélyebbek, és egyre bonyolódnak. Milyen nagy problémákat lát esetleg, amik felmerülhetnek a közbeszerzési piac megnyitása az Egyesült Államokban, vagy egyéb, egyebek merülhetnek-e fel? Tehát mi az érzése mindenről? A másik kérdésem pedig azért célirányosabb, az ISDS-re vonatkozik. Ebben a házban úgy tűnik, érdekes vita folyik az ISDS-ről, hogyha ilyen semlegesen fogalmazhatok. Az SND frakcióban jelentős ellenállás van. a hagyományos ISDS-szel szemben, és a CETA-val kapcsolatban is. Lát-e lehetőséget arra, hogy tárgyaljunk az amerikaiakkal egy olyan rendszerről, amely támogatást kaphat a házban is? Én úgy tudom, hogy a hagyományos ISDS problematikus. Most kaptam meg Lange úr jelentésére vonatkozó módosítókat a TTIP-nél, és úgy gondolom, hogy 822 módosító cirkulál e kérdés körül, ez nem fog működni. Lát-e valamilyen megoldást? Vagy mi van akkor, hogyha nincs megoldás? Ez is probléma, amit szeretném, hogyha megválaszolna. Köszönöm, Solc úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, alelnök úr. Köszönöm a bevezető megjegyzéseket. Nagyon érdekes és nagy kihívásokat tartalmazó téma ez. Ahogy már beszéltünk korábban erről a pelenárison és más szakbizottsági üléseken is, a bizottság elnökének a beruházási terveit, amikor megtárgyaltuk, akkor bizonyos értelemben úgy gondolnám, hogy egyfajta vuduról beszélünk, ha őszinte akarok lenni. Nem igazán értem, és ez a mai nemzetközi kereskedelemre vonatkozó tárgyalások, beszélgetésünkre is kihat. Hogyan, hogyan akarják a magánbefektetőket rábeszélni arra, hogy bizonyos területek fejlesztésére pénzt adjanak. Például, ha Németországot vesszük, ott rengeteg projekt van már, amelyet nemzeti listán, tehát a lista rengeteg olyan projektet tartalmaz, amelyet elutasítottak nemzeti szinten, vagy legalábbis kritizáltak, amire úgy gondolják, hogy nem ért, nem megfelelő és nem értelmes az Európai Unió vagy Németország jövőbeni fejlődése számára, vagy nem teremt munkahelyeket. A, a pontó ágazatok, a kihívások, amelyek a tudomány felé húzzák a beruházásokat, nem szabadna elveszíteni az eddigi lerendületet rendületet, hiszen tudjuk azt is, hogy Kínában a, a legtöbb szabadalmat Kínában adják ki. Hogyan akarja rávenni a magánberuházókat, befektetőket arra, hogy pénzt adjanak? Végül is minden beruházásnak fontos, hogy a nagyvállalatok számára nyereséget hozzon, különösen a nagyok számára. Hát, tehát valamelyes megtérülést várnak. Ha például utat, hidakat építenek a magánbefektetők, akkor a közvetlen be, megtérülés az csak az útdíjból származhat. Ha a, az infrastruktúra a beruházás eredménye, akkor az azt jelenti, hogy egyre nagyobb mértékben privatizált lesz az infrastruktúra a projektek miatt. Repülőterek. és er, erre választ kell találni. Egy példát hadd mondjak. Ha alternatív útvonalakat vesznek igénybe az emberek azért, mert bizonyos utak fizetési kötelezettséggel járnak együtt, akkor akkor elvárásaik szerint hogyan fog a beruházó megtérülése hogy alakul majd? Vagy akkor adott esetben állami forrásokat használnak a magánnyereség biztosítására? A második kérdés pedig a TTIP. Ön is említette már, az előttem szólók is. A, említette a kereskedelmi és beruházási e, partnerségi tárgyalásokat. Ha a két entitás foglalkoztatási lehetőségeit nézzük meg, akkor óriási a kettő közti távolság. Most jöttem vissza az Egyesült Államokból, sokat tárgyaltam ott szakszervezetes a, a, munkatársakkal is New Yorkban, és még hogyha a szakszervezetek kezdetben tárgy, támogatták is a tárgyalásokat, most azt várják, hogy nem fogják a tárgyalások az elvárt mértékben növelni a munkaügyi normákat az EU-hoz viszonyítva. A versenyképesség szempontjából tehát talán veszélyes, ha megtartjuk az akit az Európai Unióban. Vagy kérdőjeles az is, hogy hogyan lehetne felemelni az Európai Uniós szintre az amerikai foglalkoztatási normákat, mert ugye kölcsönös elismerés van. A meglévőt nem vál, változtatjuk meg. Hogy akarják az Egyesült Államokból például Európába vonzani a beruházókat bizonyos gazdasági területeken? Köszönöm. Lot, Madam Keller. Keller asszony. Thank you. Köszönöm. Magam is néhány kérdést szeretnék a kereskedelem és beruházás szempontjából feltenni kereskedelemmel kapcsolatban tudjuk, hogy az érdek az, azzal érvel, hogy a kereskedelemből majd ö, ö, munkahelyeket teremtünk, de komoly kérdőjelek vannak itt még előttünk, és jó lenne ö, pontosan tudnunk, hogy hogyan képzeli el a bizottság mindezt, és hogyan fog munkahelyek létrehozásához vezetni a kereskedelem persze megfelelő egy bizonyosság alapján majd kölcsönösség áll fönn, de ugyanakkor munkahelyek fognak megszűnni ennek következtében, és a munkahelyeket hogyan lehet az EU-n belül létrehozni. Ez itt a nagy kérdés, és szerintem itt nem a kereskedelem az az eszköz, amely valóban célra vezető lehet. Hiszen az EU-ban vannak már ilyen munkahelyek, az helyi eh, érdekeket és értékeket is meg kellene vizsgálni a belső értékek létrehozásán keresztül. Például a eh, fenntartható beruházási tervnek hála fenntartható jó munkahelyekhez vezetne. Ez mi a véleménye mindenről? Ami pedig a beruházási tervet illeti, teljes mértékben támogatjuk, amennyiben a fenntarthatóság is biztosítható, de nem látjuk még át, hogy a fenntarthatóság hogyan lesz valóban a foszilis energiák, energiahordozók felhasználása szempontjából is kedvező lenni. Hogyan lehet viszont a válsággal küzdő országokat támogatni, mert egyelőre kizárjuk őket. Van valamiféle rugalmasság itt beépítve, de hogyan lehet biztosítani, hogy a pénz valóban oda kerül, ahol igazán szükség van rá? a magánberuházókról, befektetésről is beszélt. E, valóban Európában tudjuk, hogy rengeteg pénz áll rendelkezésre, szabadon e, még e, fel lehetne használni azokat bizonyos programokra, de a beruházás végül is nem történik meg, még ha van is szabad rendelkezésre álló cashflow a bizottság szerint milyen forrásokat lehet ö, ö, mozgósítani annak érdekében, hogy a terv valóban végrehajtásra kerüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kicsit másik szempontból közelíteném meg a TTIP-ről. Sokat beszélünk még a délután folyamán. Úgyhogy én az EFSZ-ről, az Európai Stratégiai Beruházási Alapról és a beruházási tervről szeretnék a kereskedelmi nemzetközi kereskedelmi dimenzióból beszélni. Óriási beruházásról van szó itt az infrastruktúrába, és azokat a projekteket kell megvizsgálni, amelyek szerepelnek, ezek óriási beruházásokat igényelnek, anyagi és vállalkozói szempontból is. Engem az aggaszt igazából itt, hogyha megvizsgálom, a jelenlegi helyzetet a nemzetközi kereskedelem szempontjából, akkor mondjuk Angliában eh, a, a, a válság közepén próbálunk itt most mi magunk eh, eh, úgy eljárni, hogy a tájváni a tájváni cégtől megmentettük az acélkohót, hogy, hogy otthon maradjon és a maga a kohászati termékek, az acél, mint olyan, még mindig olyan, hogy a világpiacon még mindig Kína a legversenyképesebb. A beruházási alap, mint terv megvan, de a saját európai munkahelyeinket és beruházásainkat, ipari telepeinket kellene mindenek előtt megvédeni, hiszen az Egyesült Királyság szempontjából is a legszegényebb választókörzetből jövök én, és valahol az ipart kellene ott helyszínen megvédeni a világ globalizált piaci versennyel szemben gazdasági szempontból is. Tehát a beruházási terv hogyan képes ezt megtenni. Mászrőm asszony is elmondta, hogy a belső beruházásokat hogyan lehetne úgy ösztönözni, hogy valóban az európai munkavállalók profitáljanak belőle. Úgy tegyük ezt, hogy biztosítjuk azt is, hogy a veszélyeket, és valóban kivédjük az ilyen nemzetközi veszélyeket. Vielen Dank für das Wort. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne az első. ami a szabadkereskedelmi megállapodása vonatkozik, gyakorlatilag mindig az elővigyázatosság elvét akarják használni, és az amerikaiaknál a ttip kapcsolatban ez nem probléma, mert nekik más a termékekre vonatkozó szabályozások. A garanciavállalási szabályozás náluk más, mint nálunk. A az Egyesült Államok Supreme Courtja előtt legutóbbi ö, tárgyalások is erre utalnak, gondolom tudják, hogy miről beszélek. A második ö, kérdés, vagy akkor nem is mondok erről többet, ez így elég lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Három további kérdést szeretnék én is tenni az alelnök úrnak. Teljesen uh, igaza van abban, hogy uh, a beruházási uh, arány túlságosan alacsony, még Németországban is. Tehát a kockázat az, hogy uh, a versenyképességünk uh, nem lesz megfelelő más uh, a globalizált gazdaságban résztvevő nagy szereplőkhöz képest, ez valóban létezik, tehát valóban ösztönöznünk kell a beruházást, ez, ez igaz. De természetesen a beruházási terv csak körülbelül 300 milliárd eurós összeg, ez nem olyan nagyon sok. És éppen ezért ki kell emelnünk olyan területeket, amelyeken belül valóban ösztönözni akarjuk a beruházást. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb terület az újraiparosítás Európában, különösen ami a digitális világ beemelését jelenti a termelésbe egyebek között. És meg kell próbálni új üzletmodelleket kidolgozni, és ezeket fel kell használni. Tehát kicsit más ez mint más beruházási célok, amelyek korábban már megfogalmazódhattak. Azt gondolom, hogy ehhez kapcsolódóan lenne még egy második kérdésem is. Az Egyesült Államokhoz képest nálunk nem olyan elterjedt a kockázati tőke Különösen a fiatal vállalatoknál, a Apple, Google, Amazon, ezek mind kockázati tőkére épülnek, és persze felmerülhet a kérdés, hogy ezen új üzleti modelleket miért hozzák létre az Egyesült Államokban, miért nem Európában jönnek ezek létre. A beruházási terv éppen ezért jó, hogyha a kockázati tőkével is foglalkozik. Harmadsorban az ipari szakbizottságban sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a Horizont 2020-as alapokat ezen beruházási tervben felhasználni. Tudják-e garantálni nekünk azt, hogy az innováció része, és ez elkapcsolódok az első kérdéshez, valóban az európai gazdaság fejlesztését szolgálja. Hogyan lehet garantálni a beruházási tervben, hogy ezt valóban innovációra fogják felhasználni, ugyanúgy, ahogy azt már korábban a Horizon 2020-as tervvel kapcsolatban garantálták. Elnézést. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági és a költségvetési szakbizottságok a következő hetekben nyilván fognak foglalkozni majd ezzel a nagyszámú módosított indítványnyal és a csomagokkal közös cél kell, hogy legyen, hogy tisztességes legyen az eredmény, amely egyrészt a nagyon fontos kezdeményezésre vonatkozóan hitelességet tud majd sugározni, másrészt pedig betartja az ambiciózus menetrendet, de menet közben már figyelembe veszi azt is, hogy mind a munkastruktúra, mind pedig a finanszírozás egyes vonásai szükségszerűen majd változtatásra kell, hogy kerüljenek, úgyhogy szeretném felszólítani a bizottságot, hogy egy picit az eddigieknél kreatívabban dolgozzon. Nagyon sok költségvetési változtatásnál, a Galileo utófinanszírozásnál, az élelmiszer passzivitásnál és sok egyéb kérdésnél is mindig felmutatta, hogy költségvetés technikai szempontból kreatív, és ezzel meg könnyíti a közös eredmények elérését. Amit hiányzó, hiányolok, az az a komponens, ami a több munkahely teremtése és a beruházások biztosítása. Van tapasztalatunk, már az elmúlt években is gyűjtöttünk. A Barozó Bizottság helyreállítási terveivel kapcsolatban az ifjúsági iniciatívát is elindították, különösen azokban az országokban jelentős a tapasztalat, amelyeket ez érint. Tehát itt már biztosítják a forrásokat, de a mm, források egyéb biztosítása is fontos. Tehát nem csak pénzről van szó. Lassú az adminisztratív eljárások tagországban, az enyémben is. És ezt nem biztos, hogy nem kellene erősebben nagyító alá venni. Meg kell nézni, milyen követelmények vannak az EU-ban, és mi az, amit adott esetben még ezen kívül a tagállamok tesznek. A saját hozzájárulás. Hogyha az északi tengeri csatorna között vagy fölött egy hidat építünk, amely jelentős mértékben dániai exportot is biztosít a, a kontinens felé, akkor, és erre több mint tíz év kell, akkor tulajdonképpen ez nemzetközi összehasonlításban nevetséges. Igenis arra van szükség, hogy amellett, amit a bizottság nagyon helyesen elindított, tehát hogy a súlypontokra összpontosítsunk, nem pedig minden nap egy új iniciatívát eh, indítsunk útjára, tehát emellett meg kell azt is nézni, hogy a normál munkamenetben hogy lehet kvázi a, salaktan, a folyamatok salaktalanítására vonatkozóan mit tenni annak érdekében, hogy egyszerűbb, gyorsabb legyen az eljárás, a sok éven keresztül felépült struktúrák ne akadálynak tűnjenek. E területen mit kíván a bizottság tá- változtatni? Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, I would like to pool uh, the comments. Köszönöm szépen. A kérdésekre szeretnék mondjuk kereskedelmi, TTIP, aztán pedig beruházási terv szempontjából válaszolni. Kicsit összefogottan. Egyik képviselő rákérdezett, én, és azt mondta, hogy én úgy gondolom, hogy a kereskedelem az automatikusan munkahelyeket teremt. Igen, azt mondom, hogy igen. Még akkor is, hogyha az Európai Bizottságot képviselem, de Finnországban a, ma az állami e, ágazat igen e, jelentős, sőt még túl jelentős e, súlyt és képvisel, és azt kell biztosítanunk, hogy igenis az emberek számára megfelelő ö, oktatáson keresztül a legversenyképesebbé tesszük az országot, a kereskedelem is ehhez járul hozzá, és a sikeres kereskedelemhez erre van szükség. A kereskedelemnek hála lehet ugyanis em, valóban megcélozni a magas normákat, és azért gondolom azt, hogy az belső piac számára is a kereskedelem fog üdvös lenni, hiszek a kereskedelemben, le kell építeni a korlátokat az országok között, és ki kell igenis teljesíteni az egységes piacot. Ez az én hitem. Szükségünk van az egységes piacra Európában, és tisztességes kereskedelmi megállapodásokra van szükség nem csak Európán belül, hanem különösen az EU és kül, ö, külső partnerével szemben. Igen, és ö, hallottunk olyan példát is, amely bemutatja ugye az angol példával, hogy amikor a szabályok nem megfelelőek, akkor bizony az ipar is megissza mindennek a levét. Vannak olyan országok, ahol keményen támogatják állami támogatásokon keresztül azokat az iparágakat, amelyek már nem feltétlenül munkahelyteremtőek, megbízható, észszerű és profitot generáló iparágakat kell támogatnunk, és fair, tisztességes megállapodásokat kell kötnünk. És a versenytársaink számára is úgy kell ezt ö, kidolgoznunk, hogy ö, ö, ne a mi munkahelyeinket tegyék tönkre Európában. A bizottság ezért ö, igen körültekintően igyekszik a belső kereskedelmet is, és a belső ipart is támogatni. Egyre inkább ott tartunk a TTIP tárgyalásokban, hogy most már a legmérehatóbb kérdéseket is körüljárjuk, alaposan, komplex módon hallottuk. Ha pozitív megközelítésből vizsgáljuk a dolgokat, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan sok mindent elértünk, hogy már kevesebb van hátra, mint előre. Ezért a nagykövet, Roman nagykövet Obama elnökkel való egyeztetésében elmondta, hogy a dolgok, a kemény, nehéz dolgok, azok mindig nehezek. De hát ez így van. Fogós kérdések vannak még hátra a tárgyalásban, mert hogyha mindkét partner számára fair megállapodást akarunk, akkor nem lehet azt mondanunk, hogy újjal mutogatunk egymásra, hogy az USA nem veszi ezt komolyan, az EU nem veszi ezt komolyan. Elismertük azt, hogy vannak e, olyan kemény diók, mint a közbeszerzési piac az USA számára, és aztán az USA is akar olyan ellentmondásos témákban előrehaladást, amelyek számunkra kemény diók, ezért valóban jó, kiegyensúlyozott megállapodásra törekszünk, de politikai szempontból ezt mindig nagyon nehéz elérni. Ezért vannak még meg ezek a nehéz, fogós ö, tárgyalási kérdések hátra. Az ISDS. Azt gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodás igen fontos aspektusáról van szó. Mm, én meghallottam a kritikát, részben félreértésekre épül mindez. Nyitottnak kell lennünk, észszerű aggályok léteznek az ISDS-szel kapcsolatban, de Számomra legalábbis, és a bizottság számára itt nem egy fekete-fehér kérdésről van szó, hogy most a vitarendezés ISDS módra jó vagy rossz. Mi azt gondoljuk, hogy szükség van az ISDS-re annak érdekében, hogy a beruházások védelme megfelelő módon történjen meg, mert amennyiben az USA jogalkotása nem ugyanolyan jogokat biztosít az EU vállalkozások számára, mint az USA vállalkozásai számára, akkor mit tehetünk annak érdekében, hogy megfelelő tisztességes kezelésben részesüljenek a ö, kereskedelmi partnerek hogyha az USA jogi háttere alapján kerül a vitarendezés megoldásra. Ebből indulunk ki, mi itt Európában biztosítani akarjuk, hogy a parlamentek, az országok ö, szabályozása ö, érvényre juthasson most és a jövőben is. A másik aggája TTIP szempontjából az, hogy még mindig vannak olyan alapértékeink, amelyeket megkívánunk védeni, és a tárgyalás szempontjából ezek még problémásak lehetnek. beruházási tervre szeretnék áttérni. Ez a következő rész. Ahogyan elmondták önök is, három részből áll a terv. Az első legvitatottabb kérdés az e, Európai Stratégiai Beruházási Alap, IFSI, aztán a maga a projekt tematika és a, a, a, és a tanácsadói hub, most én leginkább, ha megengedik az, IFS, az IFSI-ról beszélnék, és magáról a projektekről. Solc úr rákérdezett arra, hogy hogy lehet a magánbefektetőket oda vonzani a rendszerhez. És Keller képviselő is mondta, hogy miért így tervezük magát a beruházási alapot ahogyan, és hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a legkitettebb, legérzékenyebb országok is kihasználhassák az alap javait. Persze ezzel a megoldással minden problémát nem tudunk megoldani. Egyfajta nis alapról van szó, amelyben a magánbefektetést bevonjuk, esetleg magán és állami közös vállalkozásokon keresztül. Természetesen csak magánbefektetői bevonással ez nem működhet de a kockázatosabb projektekre összpontosítjuk a figyelmünket, mert ha nem, akkor az EIP-t, mint olyat nem is tudnánk tőkésíteni megfelelő módon. Tavaly 7 milliárd eurós ö, ö, és igazából 60-70 milliárdot megcélző csomagra gondolunk, amikor a hitelek keretét vizsgáljuk, de hát a magán ágazatot is mobilizálni kívánjuk. Itt nem kifejezetten cashflow hiányjal szenvedünk, de a kockázat megosztásnál a finanszírozási forrásokra van szükségünk, ebből van hiányunk, ennek a megoldását kell megtalálnunk. A magánbefektetők kockázatát kívánjuk részben mi magunk megosztani, mikor olyan kockázatos beruházásokról lenne szó, ahol a magánbefektetők minden oldalát magának a kockázatnak nem lennének hajlandóak felvállalni. Úgyhogy a kockázat megosztási elem lenne az, amelyel újdonságot hoztunk létre. Cipruson jártam nemrégen, és ott elmondták nekem, hogy a kis méretű beruházásoknál, mondjuk egy szálloda felújításánál, vagy mondjuk vízvezetékrendszer felújításánál beruházások, ilyen típusú projekteknél a vállalkozók mondjuk kíván, bekívánnak természetesen fektetni saját projektjükbe, de teljes beruházásnál szükségük lenne egyfajta megosztásra, És ott lehetne az Európai Stratégiai Beruházási Alapból finanszírozni a vállalkozói kedvet ezzel ösztönözve, mondjuk adott esetben egy szálloda felújítását támogatva mondjuk középtávon. Ez az alap gondolat, amely meghúzódik az alap ö, mögött, és mondjuk ez a kockázat megosztási elem. Ami pedig azt a kérdést illeti, amelyet az elnök úr is feltett, hogy pénzt ö, ö, ö, A vállalkozói tőke esetében a kis- és középvállalatok, amelyek kutatásfejlesztést is végeznek, az ilyen vállalatok kapnának mondjuk hiteleket a bankoktól, de adott nemzeti szinten, de mondjuk de mivel tőkehiányosak, ezért ez nehezen valósíthatnák meg ezt a fajta hitelkonstrukciót, és mondjuk Hollandiában, Cipruson, vagy Portugáliában az ilyen vállalkozásoknak a KF befektetéseit ilyen módon tudnánk támogatni, és akkor a reálgazdaságba is injektálnánk ezzel pénzt. A beruházás hiányának több oka van. Először is. Az igény oldalon van hiány, másrészt más, egyes országokban, egyes területek nem eléggé versenyképesek világszinten, harmadjára pedig még, hogyha a a cashflow nem is hiányzik, de a kockázatmegosztásban még hiányosságok vannak, és a, valóban a tőke is, tőke hiány is nagyon nagy gondot jelent a kis és középvállalatok számára, amikor például vállalkozni kívánnak. Tehát a stabilitás hiánya a régiónk körül is visszatartja a befektetői beruházói kedvet. Ezért van szükség nemzeti szintű reformokra, versenyképesség támogatására, ezért van szükség európai eszköztárra, annak érdekében, hogy a kockázatos megosztásban felléphessünk, harmadjára pedig új piacokat kell létrehoznunk, ezért olyan nagy fontos az, az egységes piac, mert mivel minnyáján ismerünk példákat, a digitális termékek is ilyen példa, ha megpróbálunk digitális termékeket vásárolni. Még akkor is nagyon nehéz ezt megtenni, ha mondjuk határokon átnyúló jelleggel vásárolunk, és hát a teljes mértékben harmonizált belső piac az, amely segítségünkre lehet, és az új piacokat is megcélozhatjuk ezek után. A Horizont 2020-as tematika az, amely a legnagyobb program, legnagyobb projekt, amikor megoldásokat keresünk. Milyen logika húzódik meg a Horizon 2020 mögött? A legnagyobb kutatási alapról, 7-8 milliárdról van szó, 50%-a ez majdnem. Majdnem nagyobb, mint már 50%-kal nagyobb ma, mint a múltban volt. 3,4 milliárd ról beszélünk, mint pénzügyi eszközről, annak érdekében, hogy például a kutatói ö, szektor számára ö, kölcsönöket biztosíthassunk. Sokan érvelnek amellett, hogy ez nem feltétlenül így jó, de olyan professzorok és ö, egyetemi ö, ö, tanárokról van szó, amelyek, akiket sokan úgy érvelnek, hogy állami ágazatból kellene csak fizetni, de Franciaországban, Cipruson is jártunk, és az ágazat képviselői elmondják azt, hogy milyen finanszírozásra lenne szükségük. Az EIB egyes egyetemek számára igen hasznos volt, mert valóban kutatói kutatói egységekbe tudtak e, ennek az összegnek hála nap mint nap befektetni, beruházni. Szükség van, ha lehetőség van, akkor a magánágazat bevonásával, vagy más e, állami források mozgósításával. Hogy most ez egy e, hitel formájában, vagy más pénzügyi instrumentum formájában történik meg, ezeket a megoldásokat meg kell találni. Vannak olyan országok, ahol a GDP arányos befektetés magasabb, a kutatásfejlesztésbe, az egyetemi ö, oktatásba, de a valóság sohasem csak fehér vagy fekete. Persze sokan azzal érvelnek, ahogy mondtam már, hogy igen, az állami ágazatnak, szektornak kellene öm, az oktatók fizetését valóban biztosítani, de hát nem mindenhol így van. Remélem, hogy minden kérdésre sikerült megválaszolnom. De talán még egy további gondolatot is engedjenek meg. Egy olyan kérdésről van szó, amely úgy tűnik, hogy félreértésekre adhat okot. Múlt szeptemberben az ECOFIN tanács úgy döntött, hogy indikatív listát készít egy task force listát a beruházásokról, és ahhoz a félreértéshez vezetett ez a lista, mely szerint ezen listán szereplők mind az, e, e az EFSI-ből, beruházási alapból ö, kerülnek majd kifizetésre, támogatásra. Nem feltétlenül így van ez. Ez a lista ugyanis nem kifejezetten és közvetlenül kapcsolódik a beruházási alaphoz, hanem egyfajta indikatív módon igen jó terveket nevesít. A az állami ágazatból származó tisztán csak állami projektek ugyanis Mm, nem feltétlenül ilyenek, de amikor, amikor a, ugyanez a helyzet a másik oldalon, amikor csak kifejezetten magánprojektről van szó, akkor ott az Európai Stratégiai Beruházási Alap, mint olyan, nem feltétlenül mozgósítható. Fontos ugyanakkor, hogy megértsük, hogy a beruházási alapot úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy bank, amelyben ilyen közös vállalkozások léteznek, nem a kormány, nem a bizottság, nem az Európai Parlament végzi a kiválasztást, hanem a PPP alapon működnek mindezek, és hogy az összes kritériumnak megfelelnek-e a pályázók, a kockázat megosztási elemeknek, az majd később fog kiderülni. Köszönöm. President. Köszönöm szépen, alelnök úr. Azt gondolom, hogy ez nem a vége, csak a kezdete volt egy nagyon konstruktív párbeszédnek, amelyel ösztönözhetjük a beruházást és a gazdasági növekedést. Köszönöm szépen. Thank you.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir... Tisztelt kollégák! A következő napi rendi ponthoz érkeztünk, a heteshez. A kedvenc témánk, legutóbbi kedvenc témánk a TTIP. Szeretnénk most megvizsgálni a módosítókat, amelyek a rendelet tervezetre vonatkoznak. Ennek a beadási határideje március 26-a volt. Idő közben megszámoltuk 828 módosító érkezett. Ezért tehát időre van szükségünk ahhoz, hogy az összes módosítót az összes nyelvre le tudjuk fordítatni. Sajnos bizonyos nyelveken ezek, ezek a módosítók még nem érhetők el. Tehát 800 898 módosítóról van szó, ezeket részletesen meg kell vizsgálnunk, és meg kell nézni, hogy hol lehet kompromisszumot kialakítani, hol lehet esetleg összevonni módosítókat, mert összességében véve, miután intenzíven átnéztem a módosítókat, azt már most elmondhatom, hogy a nagy vonalaiban a rendelet tervezett módosítóiba ezek beilleszthetők, van, amikor csak megfogalmazásról van szó, néhány kiegészítésről, van, ahol újabb ötleteket akarnak bevonni a szövegbe, és ebből a szempontból azt gondolom nem lesz túlságosan bonyolult sok kérdésben konstruktív kompromisszumokat kialakítani. Meggyőződésem, hogy ezt sikerül elérnünk, szükséges pontosításokat el tudunk majd érni, de közben ne vesszünk el a részletekben, ami a politikai üzenetet illeti ezzel a megállapodással, hogy ezt sikerüljön valóban mindenki számára eljutatni. Nos, így az első áttekintés után négy vitatottabb, vitásabb területet említenék meg. Az egyik az adatvédelem kérdése, ahol eléggé eltérő, nagyon is eltérő módosítók érkeztek. Ezeknek egy része egyfajta feltételként jelenik meg, a második a szolgáltatások köre, ahol egészen szerteágazó vita folyik arról, hogy milyen szolgáltatásokat vonjunk be, és milyen módszereket kellene alkalmazni. A harmadik a fenntarthatóság, az erre vonatkozó fejezet, különösen pedig az ILO alap munkakörülményei, ezzel kapcsolatban a kivételezhetőség kérdése maradt berül fel, és a negyedik pedig az ISDS, tehát az Investor State Dispute Settlement. Nos, ezen négy területen alakulnak ki ellentmondások, vagy nézeteltérések, és ezzel kapcsolatban kell mélyrehatóan megnézni a kérdést, és megoldást megpróbálni kialakítani. Nos, ami a pontosabb állásfoglalást illeti a tanácsadó ö, szakbizottságokkal kapcsolatban. Nos, ha ezeket megfigyeljük, ö, akkor azt láthatjuk, hogy összesen 14 ö, szakbizottság ö, kapott véleményt. Ezek közül 7 már le is adta ezen véleményt. A határidő április 16-a, tehát ezen a héten az összes szakbizottsági véleményt megkapjuk. Ö, dönt minden szakbizottság ezzel kapcsolatban, és ezért a különböző szakbizottságból a szakvéleményeket megkapjuk, és így be is tudjuk dolgozni majd a szövegbe ezeket. Tudván azt, hogy 898 módosító plusz szakbizottsági vélemények készülnek a kérdése kapcsolatban, a frakciók politikai koordinátoraival egyeztettem azzal kapcsolatban, hogy esetleg meg lehetne hosszabbítani a határidőt, és meghallgatták ezt a kérésemet, mi szerint nem május 7-én lesz, hanem május 28-án lesz a jelentése kapcsolatos szavazás. Tehát így 14 nap plusz felkészülési időt kaptunk, és ez alatt tovább folytathatjuk tehát a tárgyalásokat. Éppen ezért tehát nem májusban fogunk a plenárison szavazni erről, hanem a júniusi második plenárison, a másod, június második hetében, tehát június 8-án, hogyha jól tudom. Tehát lehetőségünk adódik arra, hogy, és ez volt az én fő célom, hogy valóban egyértelmű többséget lehessen kialakítani a módosítókra és a magával a szöveggel kapcsolatban, hiszen rendkívül fontos számomra az, hogy nagy többséget kapjon ez a szöveg, mert a bizottság ellenében kell kialakítanunk egy álláspontot, és hát nem sok értelme van annak, hogyha a szavazás mondjuk 350-320 ellenében lenne, a plenárison, hanem nagyon fontos, hogy erőteljes, egyértelmű álláspontot alakítson ki a, plenár, a parlament. Meggyőződésem, hogy az egyértelmű többségre szükség van ahhoz is, hogy az Egyesült Államok felé egyértelmű üzenetet tudjunk küldeni, és álláspontot kialakítani. És ez valamennyire nyugtalanít engem. Katainen alelnök úr most beszélt arról, hogy mindkét fél részéről nagyon komoly ambíciókra van szükség. És nem vagyok biztos abban, hogy az Egyesült Államok részéről ezen ambíciók valóban ö, jelen vannak. A tárgyalások során születtek nem igazán ambiciózus javaslatok az Egyesült Államok részéről, másodszorban pedig azt is el kell mondanunk, hogy a kongresszusban folyó tárgyalások jelenleg arra vonatkozom, hogy meddig akar elmenni a kongresszus Obama elnök céljával kapcsolatban. Nos, ez rendkívül vitatott. A republikánusok és a demokraták még mindig nem tudtak megegyezni abban, hogy törvénytervezetet nyújtsanak be, és nem egyértelmű, hogy ez mikor születik meg, és hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetések hogyan folynak majd. Másodszorban pedig az is még nyílt kérdés, egyértelmű, hogy a csendes óceáni területeken prioritást kapjon a kereskedelmi és beruházási megállapodás, és hogyha azt ott nagyon is ambiciózusan képviselik, nos, úgy tűnik számomra, hogy ezért nem egészen egyértelmű a helyzet. Tehát ezért van szükség arra, hogy mi egyértelmű üzenetet küldjünk azzal kapcsolatban, hogy mi milyen irányt akarunk venni, hogy hogyan lehet offenzíve megvédeni az érdekeinket, és ezzel talán a másik félt is kellő dinamizmusra tudjuk bírni. A tizedik tárgyalási forduló nem soká esedékes, tehát folytatódnak a tárgyalások, de mint már mondtam, úgy tűnik számomra, hogy a dinamika még eh, nem eléggé bontakozott ki. Hölgyeim és uraim, részemről ez lett volna a bevezető a témába, most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, azoknak, akik itt vannak, majd pedig a többi kollégának is, aki szeretne hozzászólni. Róvolt kolléga nincs itt, beklákin sincsen. neked adom meg a szót. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen. Nagyon fontos dokumentum ez, köszönöm az előadónak, és optimisták lehetek, lehetünk, sok sikert kívánok hozzá, és azt hiszem, hogy több időre lesz arra szükség, hogy értékelje a csak nem 900 módosítót. Hadd reflektáljak azokra a módosítókra, amelyeket én nyújtottam be, és amelyeket a liberális csoportban a kollégák állítottak össze. Szeretnénk, hogyha a TTIP valóban lényeges és pozitív hatást gyakorolhatna. Az elvá- azért, hogy az elvárásaink és az ambícióink is látszódjanak, azt kell garantáljuk, hogy erősítsük és irányítsuk a tárgyalók az Európai Bizottság tárgyalásait a tagállamok érdekében. Együtt kell működnünk egy jó TTIP érdekében, amely nem csak a vállalkozások számára jelent új utat, hanem a KKV-k számára is. Ez nagyon fontos a frakciónk számára. Meg kell szüntetni a felesleges korlátokat, és meg kell tartani a, azokat az értékeket, amelyeket nagyra tartunk, ez világos. A tervezethez új fejlemények is hozzájárultak, amelyeken a, a bizottság dolgozott, ezt üdvözöljük, például a közszolgálattal kapcsolatos közös nyilatkozatot, ami nagyon sok egyéb kérdésre irányítja a figyelmet, mint például a piaci hozzáférés. Fontos továbbá az is, hogy lássuk, hogy fontos minél előbb tovább lépnünk a folyamatban, és ne csak azokat a kérdéseket értékeljük, amelyekre már eddig is figyeltünk, mint például a, a klónozott csirke, amely valóban úgy sétált tovább levágott fejjel, mintha igazi csirke lenne, hanem a globális, globális hatós, hatásokat is megnézzük a változó világban, hogy Európának hogyan kell pozícionálnia önmagát, úgy, hogy megőrizhesse életstílusát és a kockázatokat elkerülje, mert ezen dolgozunk. Nem csak most, hanem a következő generációk számára is biztosítani kell mindezt, és éppen ezért a szabályalapú kereskedelem mellett állunk ki. Nézzük az új fejlődéseket, az új igényeket, mint a, az energiadiverzifikálás és az új te- technológiák. Jövőorientált felfogással szeretnénk dolgozni. Az állásfoglalás hatását is figyelembe kell venni a globális környezetben. Természetesen jó, hogy a parlament lehetőséget kap arra, hogy meghatározza mindezt, de ez nem a záró határozat a transatlanti szerződésről. Említette ön is azokat a kihívásokat, hogy az Egyesült Államok megkaphassa a kongresszustól a kereskedelmi támogatást. Rendkívül polarizált a kongresszus, ez problematikus, de lássuk, hogy a TTIP és a fenntartások nem mindig azonosak eh, a TTIP-re vonatkozóan. Ha megnézem a szociális médiát, akkor is látom, hogy nagyon sok európai állampolgár küld nekem kérdés, hogy miért a TTIP-ről tárgyalunk, amikor nem is erről van szó. Tehát meg kell, tisztázni kell, hogy a kereskedelem támogatás az lehetséges, de nem csak a TTIP-ről van szó, vagy a TTP-ről, sokkal inkább fejlődést jelent ez és ezen is dolgozni kell. Úgy gondolom, hogy mindenki megtudja, hogy mi az Európai Parlamentben mi nem tudunk a, a csendes óceániai partnerséggel, a TTP-vel dolgozni, és a TTIP viszont a mi hatáskörünkben van, és ez az emberek érdekét szolgálja. Szeretném, hogyha a tárgyalások során a parlament megkapja azt a szerepet, ami jár neki, és hozzá tud járulni a sikerhez. Remélem, hogy konstruktív lesz végeredményben tekintve mindez, és remélem azt is, hogy önökkel, a többi árnyék előadóval majd tárgyalhatunk, és megtaláljuk, hogy a hatalmas mennyiségű módosítót hogyan tudjuk összefésülni. Szeretném én magam is a komplex tárgyalási folyamatot úgy irányítani, hogy az európaiak számára igazi eredményeket hozzon. Az embereknek pedig fontos megérteni, hogy ez még egyenlőre csak egy leltárba vétel, rengeteg lehetőség van, és jó irányba akarjuk terelni a TTIP-et. Köszönöm. Köszönöm én is. Helmut. Köszönöm Bent, köszönöm elnök úr. Maritjéhez hasonlóan én is arra szeretnék összpontosítani, ahol a módosítókat a frakciónk beadta, és talán két-három értékelő megjegyzést is mondanék. Úgy gondolom, hogy a módosítók száma azt mutatja, hogy a szakbizottságunk megpróbálta az újonnan megválasztott parlamentet pozícionálni is a tárgyalásokban. A bizottság is fontos, hogy lássa, hogy a közvélemény mit gondol erről, a társalkotó hogy gondolkozik erről. Úgyhogy eh, az álláspontunkat megerősíti, azt, amit már először is eh, a tervezettel kapcsolatban elmondtam. Tehát eh, meg kell határozni az irányt, ki kell jelenteni, hogy melyek azok a, témák, kérdések, amelyek még nyitva vannak és amelyeket a parlament a tárgyalások során tisztázni akar. Mielőtt még, és már itt ilyenek itt igaza van, mielőtt még ez a parlament időközben, vagy végül, nem tudjuk, hogy meddig fog még tartani, még egyszer állást foglal. Másodszorban úgy gondolom, hogy az ellenmondást is kifejezi, hogy ilyen sok a módosító. A kérdőjel, hogy mi lesz a gazdasági kapcsolatokkal az Európai Unió és az Egyesült Államok között, hiszen ez a két legnagyobb nemzetgazdaság. Milyen hatása lesz mindennek az állampolgárok napi életére? Harmadsorban pedig általánosságban az álláspontunk, a frakció álláspontja nem titok. Kritikusak vagyunk azt mondjuk, hogy tulajdonképpen nincs szükség erre a megállapodásra, mert ez inkább azt mutatja, hogy korlátozzák a két piacot, az Európai Unió belső piacát, belső piacát az AKI-val és az Egyesült Államok piacát is. És az a kérdés, hogy a piacokban az elmúlt évtizedekben kialakult demokratikus struktúrák a gazdaság erősítésére ez az, ami számunkra fontos, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a módosítóink is ezt a célt követik. Ahogy te is mondtad, a szolgáltatásra, a közbeszerzésre, az általános szolgáltatásokra, tehát az általán a közérdekű szolgáltatásokra vonatkoznak a módosítóink, mert ezek azok a kérdések, amelyek véleményünk szerint még nem, nem tartoznak a kereskedelmi szerződésbe, és nem az Egyesült Államokkal való kereskedelmi megállapodásba. A, épp pláne most, hogy a ahogy az alelnökkel is beszéltük, rendkívül sok kérdésben eltérő vélemények vannak. De mégis úgy gondolom, hogy azért kompromisszumokat lehet majd találni, és itt melletted állok. Én is úgy gondolom, hogy az első felületes áttekintés, a módosítóknak az első felületes áttekintése is azt mutatja, hogy azért lehet erősíteni a tervezetet, és kidolgozható a kompromisszum. Ha lehet még egy megjegyzést elmondanék, mégpedig úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha megfelelő kommunikációs stratégiánk is lenne. Sokat beszélünk az átláthatóságról, és jó lenne, hogyha ezzel a, a kommunikációs stratégiával azt mutatnánk, hogy a házban a kereskedelmi szakbizottság felelősnek érzi igenis magát, a parlamenti képviselők, a frakciók is, és hát ugye még a 800 közel 900 módosító mellett még majd jönnek a vélemények is. Tehát a nyilvánosság felé is azért kell, hogy mutassuk, hogy mennyire komolyan veszük ezt a vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Keller asszony. Köszönöm szépen. Nem terveztem a tartalomhoz hozzászólni. ami a tartalmi kérdéseket illeti. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legjobban felhasználjuk azt a szakvéleményt, amelyet a szakbizottságok véleményéből meg kaphatunk, és ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a specifikus javaslatokat tartalmazó párbedi, pár bekezdéseket megvizsgáljuk, vagy itt az intám elő, vagy a kompromisszumok területén. Tehát nagyon fontos ezeket figyelembe venni, és nem figyelmen kívül hagyni, csak azért, mert mondjuk túl sok módosító érkezett. Tehát, hogyha a szakbizottságoktól megkérdezzük, hogy melyek a legfontosabb bekezdések, akkor azt gondolom, hogy a jelentéstevőknek kellene ezen iránymutatásokkal foglalkozni, és nem szabad küszöbértéket a számokra vonatkozóan bevezetni, mert vannak szakbizottságok, ahol több a kompetencia, mint másoknál és hogyha a jelentés készítő szakbizottságok jelentéstevőit meghívnánk, az árnyék jelentéstevőket is, akkor ezzel megkönnyítenénk a munkát. Aztán ami az ezen ülések megszervezését illeti, fontos lenne, hogyha egy harmadik ilyen ülést is megszervezhetnénk, és vég, végül pedig fontos, hogy a szavazólistáról is tudjunk egyeztetni, mert a szavazólista biztos, hogy vitatott és nagyon hosszú lesz, tehát már most talán jó lenne, hogyha beterveznénk erre megfelelő időt. És fontos, hogy a kezetek fogva lehetőséget kapjunk arra, hogy alternatív kompromisszumokat dolgozzunk ki. Hiszen ahelyett, hogy az összes véleményt és irányvonalat egy kompromisszumba próbáljuk összefoglalni, és így kizárni a többi irányt. Jobb lenne, hogyha különböző véleményeket lehetne többféle kompromisszumba összefoglalni, és akkor a kompromisszumok között lehetne választani. És így ki lehetne fejezni a véleményünket, és ne az legyen a fő cél, hogy a szakbizottsági szavazáson a szavazások számán csökkentsünk és jó lenne, hogyha a jelentéstevő egyértelműen megmondaná, hogy a kompromisszumok mely javaslatokra vonatkoznak, és mely javaslatokról kell a kompromisszumokon túlmenően szavazni. Nagyon fontos, hogy megfelelő legyen maga az eljárásmód azért, hogy mindenki tudja ezt követni, még akkor is, hogyha nagyon sok a módosító, és biztos, hogy mindent nem tudja mindenki támogatni. Persze május végéig kaptunk még kis haladékot, de a két hét van csak a szakbizottság és a plenáris szavazás között. Valószínű, hogy a plenárisra is érkeznek majd módosítók, nem tudom, hogy ez a határidő, ez az ütemterv valóban kivitelezhető-e abból a szempontból, hogy a módosítókat be kell nyújtani, azokat le kell fordítani, tájékoztatni kell mindenkit róla, és meg kell ezeket tárgyalni még a plenáris előtt. Tehát ezek lennének az ajánlásaim és a kérdéseim a magáról az eljárással kapcsolatban, nem pedig a tartalomra vonatkozóan. Grazie, signor Presidente, eh, e grazie anche... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentést is, amelyre igen, pozitívan, kellemes meglepetéssel reagálhatok. Frakcióm véleményét ismétlen, mi nem szeretnénk a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséget, mert az energiárak felszöknek majd Európában is ö, csökkennek az USA-ban, az európai vállalkozók ö, kárára, rovására történik majd ez a kis és középvállalatok a versenyt megszenvedik majd tisztességtelen versenyt, óriási piaci részesedést fogunk veszíteni, 1,3 millió pozíciót veszthetünk el munkahely szinten. És ezeket majd nem leszünk képesek újra létrehozni. Nem valósághűek az, e- az előnyek, amelyekre a bizottság utal, ezért szeretnénk mi is a polgárokra együtt fellépni a TTIP ellen. Az államok elveszítik szuverenitásokat, a például a földrajzi ö, ö, indikátorok is szinte eltűnnek majd a TTIP vesztőjében. Ellene vagyunk, mert belefáradtunk abba, hogy minden titkos a lobbisták kezében vannak már olyan dokumentumok, amelyeket a polgárok nem ismerhetnek meg. Nem akarunk mi itt ölbetett kézzel várni, hogy a mi érdekeinket alássák az érdekcsoportok. Sárc Novák aus dem képviselő az IMCO jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom az álláspontomat elismerni, amelyet az IMKÓ-nak és az Intának is megküldtem. Én itt csak póttag vagyok, de három-négy gyors megjegyzést engedjenek meg. Először is úgy gondolom, hogy amikor a végleges jelentést megfogalmazunk, a nemrégiben öm, öm, történteket is figyelembe kell vennünk ami például a, közbeszerzési piac kizárását illeti, észszerű a szöveg, amikor a közbeszerzésről beszélünk, az IMCO következtetésé alapján a hibrid megközelítést kellene, hogy mi is képviseljük, ez az első gondolatom, második gondolat. Malmström biztos asszony múlt hónapban az isds el kapcsolatban új, új hm, javaslattal állt elő, és ez, erre is reflektálnunk kellene az új jelentésben. Nem lenne bölcs és nem lenne szerencsés, hogyha a bizottság legutóbbi javaslatát nem vennénk figyelembe, következő és végle, végső mm, mm, megjegyzésem pedig a hangvételre vonatkozna. Azt gondolom, hogy a legutóbbi beszélgetésünk során nagyon jó irányba léptünk el, ezt kellene tükröztetnünk a szövegünkben is. Nem csak a TTIP-pel, hanem a saját jelentésünkkel kapcsolatban is. Nem egy olyan üzenetet kell közvetítenünk, hogy teljesen e, ellene vagyunk mindennek, még a végleges eredményt nem ismerjük nagyra törőnek és pozitív hangvételűnek kell lennünk a jelentésben. Végül pedig, de nem utolsó sorban, az eljárásra utalnék, előttem is szóltak már erről, jó gondolatnak találom, hogy figyelembe vesszük azon különböző szakbizottsági eredményeket, amelyek ismeretesek, komoly energiákat fektettünk, nem csak a jelentés megírásába, a vélemény eh, kidolgozásába, hanem számos találkozót is szerveztünk és meghallgatást a témában. Azt gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell vennünk a szakbizottság eh, szakértelmét, szaktudását. Köszönöm szépen. Thank you, uh, Chairman. David Martin. Köszönöm szépen szépen, elnök úr. Nagyon jó és átfogó a jelentés, ami az eljárást illeti. Egyetlen pillanatra sem gondoltunk azt, hogy a politikusoknak azonnal átadjuk ezt a dokumentumot, és biztos vagyok abban, hogy koherens lesz a, az összefoglalója. Az eljárásra vonatkozóan hadd mondjam el, hogy nem gondoltuk arra, hogy ilyen jelentős lesz a, a késlekedés, úgyhogy nem szeretnénk, hogyha továbbra halasztanánk. Legalább júniusa jó lenne, hogyha meg tudnánk ezt tárgyalni, és a parlament addigra világosan megfogalmazná álláspontját. Öt olyan terület van, amiről szólni kívánok, ahol nüanszírozni vagy erősíteni kell a szöveget. Az egyik a munkaügyi normák, szociális és környezeti normák erősítése. Sokan jelezték már a TTIP sokkal magasabb szintű munkaügyi szabályozói normákat tudna érvényesíteni, és éppen ezért fontos, hogy a szociális munkaügyi és környezeti normákat is erősítsük. Erre mind ki kell térnie a TTIP-nek. Közszolgáltatások. Módosítókat nyújtottunk be és örülünk annak, hogy Malmström asszony nyilatkozata ugyan nem volt olyan világos, mint ahogy azt első olvasatra az ember gondolta, de mégis egyértelmű a szándék, hogy a közszolgáltatásokat ki kell zárni a TTIP-ből különösen az általános érdekű szolgáltatások, mint vízügy, szociális és egészségügy és oktatás. Ez kell, kívül kell, hogy maradjon a TTIP-ből. Ami a szabályozói együttműködésre vonatkozik, nos hangsúlyozzuk annak a jelentőségét, hogy az Európai Unió szabályozói eljárását, és ezen kívül a nemzeti, regionális és helyi szintű jogalkotási környezetet ne fenyegesse a TTIP. A beruházást már sokat, sokszor beszéltük, um, úgy gondolom, hogy a, a perci a befektetők védelme az számunkra tilos. Nagyon fontos, hogy ezt mi elfogadhatatlannak tartjuk. Végül pedig a TTIP olyan léptékű, hogy a nemzeti parlamenteket teljes mértékben be kell vonni a tárgyalásokba. Joguk kell, hogy legyen, hogy ratifikálják a TTIP-et ugyanúgy, mint mi. Úgy gond, véleményünk szerint, hogy ez nagyon fontos közvitához, az is hozzátartozik, hogy a nemzeti parlamenteket bevonjuk, Általában véve pedig üdvözöljük a jelentését, mert úgy gondoljuk, hogy abba az irányba megy, ami ennek a titipet látni szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm én is. Ruth. Köszönöm. ahogy ahogy David most mondta, május 7-e az azt hiszem, hogy talán nem alkalmas szavazásra, mert aznap sokkal komolyabb szavazatot kell leadnunk, akkor választjuk a következő brit kormányt, úgyhogy én arra kell, hogy majd összpontosítsak. A módosítók száma azt mutatja, hogy milyen fenntartás van, és, milyen, és felborítja tulajdonképpen a vitát itt a házon belül is. A módosítóknál azt kell megnézni, hogy hol van közös alap, és hol van tere annak, hogy kompromisszumot találjanak. Úgy gondolom, hogy a, az árnyék előadók között nagyon érdekes munka lesz ezt a közös alapot megtalálni. Az Európai Parlament számára ez a legfontosabb, hogy a a Lisszabont követő EU kereskedelem politikában megtaláljuk a helyünket. Malmström asszony is jelezte, hogy a kereskedelmi politika a jövőbeni terve mifelé mutatnak, és éppen ezért nagyon fontos, hogy határozottan megmutassunk, hogy, megmutassuk, hogy mi bizonyos kérdéseket hogyan látunk. Minden a módosítók között, ami a kereskedelmi azt a felé mutat, hogy célokat, normákat határozza meg a kereskedelmi megállapodás, mindaz fontos. Nagyon sok módosító van, ami ebbe a körbe tartozik. Közszolgáltatások. Azért gondolom, hogy alapvetően fontos az, hogy olyan megfogalmazás legyen, mint a, a 397-es módosító is tartalmazza, tehát hogy egyértelműen meghatározza, hogy a, a, a szöveg testéből kivegyük azokat a részeket, amik az általános érdekű és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkoznak. Ugyanis a szolgáltatók, a szolgáltatók felhasználói és alkalmazottai egyértelműen jogi tanácsban kifejezték, hogy milyen gyengeségei vannak ennek a javaslatnak. Tehát a két oldal közös nyilatkozatával nagyon fontos, hogy ezzel a politikai akarattal kizárjuk a közszolgáltatásokat a TTIP tárgyalásról. A szöveg törzsében is ezt konkrétan biztosítani kell, és azt, hogy a közszolgáltatások akármilyen szervezeti formában is vannak, a finanszírozás minden megállapodás hatáján kívülről kapják. Végül pedig, ami az ISDS-t illeti, továbbra is teljes mértékben nem győz meg az, hogy mi az oka, vagy hogy miért kellene, hogy ISDN eh, megállapodásunk legyen a, az Egyesült Államokkal. Abszolút megfelelően lehet minden kérdést megoldani egyéb eh, jogorvoslati lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy a, az INTA szakbizottságnak is végig kellene gondolnia azt, hogy a többi szakbizottság miről tárgyalt. Az ITRA ahol volt egy meghallgatás, ahol a KKV képviselőit, kisvállalkozásokat hívták meg, hogy elmondják ők, hogyan vélekednek a TTIP-ről, és egyértelműen azt üzenték európai eh, kisvállalatok, hogy ne legyen ISDS a megállapodásban, mert ez eh, eh, tisztességtelen formában diszkriminálná a, a bírósági eljárásokhoz való hozzáférésre vonatkozóan a KKV-kat helyi szinten. Végül pedig hadd kívánjak sok sikert, ahogy a plenárisig. Köszönöm szépen én is. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel olvastam a többi szakbizottság módosítóját, és azt is tudom, hogy a, azt is látom, hogy mi felé akar a parlament menni. Magasabb szintű környezeti, szakszervezeti, digitális, fogyasztói, jogi normák, vegyi anyag, élelmiszerbiztonsági legyen. Úgy gondolom, hogy az ILO normákat el kell ismerni, az éghajlat normákat, és azt a jogot, hogy a, a szabályozáshoz való jogot is garantálni kell. A bizottság több kérdést a, a megállapodáson kívül akar tartani, ezt is támogatom. Úgy tűnik, hogy a többi szakbizottság hasonlóan gondolkozik, annak ellenére, hogy az általános célok még nem mindig felelnek ennek meg, és az európai érdekek nem mindig tükröződnek. Szeretném, hogyha a bizottság újra dolgozná, és korlátozná a hatáját, például az egyes módosító értelmében az EFSZ jelentése, amelyet a GUE egy nem kormányzati szerv is támogatott, azt mutatja, hogy a TTIP tíz év múlva pusztán azt jelenteni, hogy minden nem vámügyi szabályok maradnának men. Gabriel Federmayer, az Európai Bizottság jelentéstevője is ugyanerre a következtetésre jutott. Azt szeretném tudni, hogy a TTIP mit fog még hozni, milyen előnyel járna, hogyha az Európai Parlament eddigi fenntartásainak eleget teszünk. Óriási bürokratikus terhet jelent majd az Atlanti-óceán mindkét partán, pedig tulajdonképpen nem ez a cél. Nos, ezen kívül még több termék kerül a, a világon szétosztásra, de ez sokkal nagyobb környezeti terhelést is jelent, az éghajlatról nem is beszélve sokkal több kereskedelem lesz az e- Egyesült Államokról, de egymás között kevesebbel, és a, a fejlődő országok is kárát látják majd ennek. A kérdés tehát az, hogy miért? Miért van erre szükség? Ez a Business Europe és az MCM-nek e a, a terve? és mennyire szolgálja a lakosság érdekét. A lakosság körében egyre nagyobb nyugtalanságot kelt. A TTIP káros. Ma, ma délben szétosztottam ezeket a TTIP ö, lap, lapocskákat a bejáratnál, egy paradicsom van rajta, ami a szocialista párt szimbóluma, gyűjtött objektum. Ezek a kis TTIP-ek azok, amelyek az üzenetünket tartalmazzák. A TTIP not my cup of tea nem az én érdekemet szolgálja. Fjellner kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első dolog ezen módosító hegy láttán az, hogy mi is ennek az egésznek a célja, és itt választanunk kell. Tehát megnézvén azt, hogy a jelenlegi jogalkotási folyamatban milyen szerepet kell, hogy betöltsön a szöveg, ehelyett inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy mi legyen ennek a célja. Nyomon követése a két évvel ezelőtt készült jelentésnek, tehát arra építsünk, és akkor a jelenleg folyó tárgyalásokat próbáljuk megnézni, és azt kideríteni, hogy ezek mennyiben tükrözik az általunk két évvel ezelőtt kialakított modellre jelentésben megfogalmazott álláspontot, mert ez lenne az egyik megközelítés. A másik megközelítés az pedig az, hogy egy új állásfoglalást hozzunk létre, amely a korábbi helyébe lép, és ezzel új mandátumot akarunk kialakítani. Akarnánk kialakítani a parlament részéről. Tehát attól függően, hogy melyiket választjuk, ennek fényében tudjuk elfogadni a módosítók egy részét, vagy sem. Én inkább az elsőt választanám. Tudom, hogy sokan gondolják azt, hogy ha két évvel ezelőtt nem sikerült átvinni egy módosítót, akkor most megpróbálják azt újból beadni. De azért gondolom, hogy ez rossz megoldás lenne, mert ezzel a jelenlegi tárgyalások során próbálnánk egy kicsit átrendezni az egész játékteret és ezzel a saját hitelességünket kockáztatnánk meg arra vonatkozóan, hogy mennyire vagyunk komoly tárgyaló felek a kereskedelmi megállapodásokban. Hogyha engem követnek, tehát a már meglévő szövegre építünk, akkor fel kell ismernünk, hogy itt új vörös vonalakat nem lehet megfogalmazni. Ebben az esetben abból kell kiindulnunk, amit már korábban megtettünk, és ezt kell ellenőrizni. És azt gondolom, hogy megfelelő szükség van erre, és az ön jelentésében is nagyon sok jó javaslat van, sőt a legtöbbje rendkívül jó, és pontosan ezt a célt szolgálja. És a módosítók közül is vannak, amelyek például a vízum liberalizációt célozzák meg, vagy a közlekedési szolgáltatások, szabályozási konvergencia, a gyógyszeripari termékek. Tudom, hogy nagyon komolyan küzdöttünk ezekért a Moreira jelentésben is, és ezért kell erre hangsúlyt fektetnünk. De látom például, hogy nagyon sok szakbizottsági véleményben, ezeket természetesen tiszteletben kell tartanunk, közben a saját véleményünket és prioritásainkat is figyelembe kell venni. Tehát nem lehet most 22 új vörös vonalat felsorakoztatni, amiről még továbbiakban szeretnénk tárgyalni, és nem lehet egyszerűen most megváltoztatni a véleményünket a szakbizottsági vélemények miatt. Tehát egyeteművel kell tenni azt, hogy a módosítókat és a szakbizottsági véleményeket annak fényében kell megvizsgálnunk, hogy ezek új ilyen tilalmizónákat tilalmi zónákat vagy vörös vonalakat megfogalmaznak-e, avagy sem. És nem hiszem, hogy további polémiára lenne szükség, de David Martinnak elmondanám azt, hogy nagyon örülök annak, hogy az ön megfogalmazásából azt hallottam ki, hogy a szocialisták persze nem utasítják el azt, hogy az ISDS bekerüljön a megállapodásba, de hogyha már abban megjelenik, akkor meg kell néznünk, hogy ezt hogyan fogjuk szabályozni. Hogyha megállapodásra jutunk, akkor kicsit vissza kell lépni, és meg kell nézni, hogy maga az ISDS az mit is jelent, hogyan kell értelmezni. Én egyáltalán nem látom, hogy az ISDS a szabályozáshoz való jogunkat hogyan fenyegetné. Hiszen ö, kártérítés nélkül lehet, hogy valakinek joga van arra, hogy elkobozzon valamit, vagy ö, de ehhez arra van szükség, hogy akkor ö, azt meg tudja védeni ezt a döntése. Tehát önmagában az ISDS-t én nem tudom elítélni. Én azt gondolom, hogy abban kell segíteni a jogakottakat, hogy meglássák, hogy milyen következményei vannak az egyes szabályozásoknak. És hogyha úgy döntünk, hogy csak ezen két dologra korlátozzuk a dolgot, és ez itt az alapgondolat, én úgy gondolom, és remélem, hogy ebben egyet értünk, és, remélem, és ebben egyet kellene, hogy értsünk, akkor megfelelő megfogalmazást tudunk az ISDS-szel kialakítani, ami konstruktív lehet a jövőre vonatkozóan. Köszönöm. Oui, monsieur le président, euh, mes chers collègues, juste... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves barátaim, röviden szólnék, hiszen sok mindent elmondtak már előttem. Azt gondolom, hogy nem szabad megijednünk a módosítók nagy számától, majdnem 900-tól. Mert ez teljesen építő és pedagógiai jelleggel történt. Bizonyos módosítókat én is beterjesztettem, pontosan azért, hogy pontosításokkal élhessek, a vállalkozások, polgárok, a szervezetek azt várják tőlünk, hogy mi parlamenti képviselőként pontosak legyünk, hiszen fontos kérdésről van szó. Itt nem ellenállásba akarok én menni, hanem konkrét javaslatoknak hála ebben a jelentésben egyfajta második tárgyalási mandátumot pontosítunk az iránymutatások szempontjából az Európai Bizottság számára. Ezt szeretnénk elmondani, és én is azt tudom elmondani, hogy teljes mértékben megbízom az elnök úrban és a témafelelősben, és hogy építő jelleggel tárgyal majd a témában. Christopher, eh, egy példával élnék most Argentina és a Suez francia vállalat között, amely maga is bemutathatja, hogy merre léphetnénk el, amelyet nem feltétlenül eh, eh, ISDS-nek neveznénk, de mindenképpen az állam és a magánszektor eh, vita rendezéséhez vezethetne. Köszönöm. Most a bizottság részéről Ignáció úr, aki a fő tárgyaló csapatnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül rövid leszek. Világos, hogy az Európai Bizottság szempontjából rendkívül fontossággal bír a maga az állásfoglalás, világos üzenetet kaptunk a parlament részéről, hogy egy nagyra törő TTIP-t szeretne elfogadás, elfogadni. Igen, nehéz időket élünk most a tárgyalási eh, időszakként. Fontos ez az üzenet, hogy megerősítenek minket az USA részéről. Most kivárunk, olyan jeleket kapunk, melyek szerint a TTIP eh, eh, kapcsolatos jogalkotást a kongresszushoz nem sokára majd beterjeszték az USA-ban, és most nagyon közelről kell megvizsgálnunk, hogy TTIP eh, jogalkotási tervezetben a kongresszus előtt milyen részletekről lesz szó. A kongresszus olyan jelzéseket közvetít, mely szerint nehéz tárgyalásokra lehet számítani. Bízunk abban, hogy olyan megoldást találunk majd, amely a tárgyalás folyamatát elősegíteni majd a legnehezebben reméljük túl vagyunk már, a legjobb ö, tudásunk szerint ö, keressük a kompromisszumot ö, az ilyen kemény diós kérdésekben, a parlament felé is nem mindezt. Érdemben most nem ö, kommentálnám mindezt, azt azért elmondanám, hogy ami a beruházási, ö, beruházás védelmet, valamint a, a vitarendezést illeti, készek vagyunk visszatérni május 7-én a szakbizottság elé konkrét iránymutatásokról arról, hogy konkrétan minek kell szerepelnie még ebben a ebben a két kérdésben a rendszerben, amikor a beruházás védelmet és a beruházás, beruházó és állam közötti vitarendezést illeti. Egy közös nyilatkozatot Márton biztosasszony, valamint Forman nagykövet tettek, és a a nyilatkozat harmadik bekezdések különösen fontos, nagyon világosan fogalmazunk. A liberalizációval nem tudunk nem tudjuk felvállalni, és nem ö, szerepelhetnek olyan akadályok, amelyek a, az állami ö, szolgáltatások és a közbeszerzési piac, mint olyan ö, akadályait ö, tovább építeni. Az egyik legfontosabb fejezet lesz majd a megállapodásban az a fejezet, amelyel majd a következő tárgyalási forduló előtt visszatérünk majd a szakbizottság elé, és mind az EU, mind pedig az USA eddigi um, eredményein túl kívánunk meglépni. Ennyit röviden, megjegyzéseként, és már nagyon ö, ö, várom most is, hogy a szakbizottságban további ö, munkálatok folyhassanak, hogy e kemény, nehéz kérdéseket meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen, kollégák! Még néhány záró megjegyzésem lenne. Hat in dieser kurzen Diskussion die Bereiche. Megmutatta a vita hogy azok a területek, amelyeket ellentmondásosnak jeleztem, azok valóban azok is a szakbizottságban. Minden egyéb úgy tűnik, hogy hasonló irányban van, tehát hasonló irányban mutatnak, azaz a különböző részleteket javítani kívánják, és ezzel erősíthetik a jelentés irányát. Azt szeretném, hogyha nyíltan fogalmaznánk meg az érdekeinket, és offenzíven jeleznénk az Egyesült Államok felé is, és természetesen azt is biztosítanunk kell, hogy a kockázatokat kizárjuk. Ez a közös vonal, vonal, és hogyha ez, akkor úgy gondolom, hogy jó munkát fogunk tudni végezni. Ami az ellentétes pontokat illeti, valóban az ISDS, és Ignáció több, mint jogszerűnek tartom azt, hogy a biztos eljöjjön a bizottságba, és mondja el a véleményét. Kedves kollégák, hallottam már eh, plegyka szinten, hogy május 7-én fogja tájékoztatni a tanácsot a biztos asszony a legújabb modelljéről, és eh, a tanács és a parlament egyenlő bánásmódja alapján elvárom, el is várom, hogy a biztos asszony mielőtt a tanácshoz, vagy a sajtóhoz, vagy bárkihez máshoz fordulna, itt a konzultáció következtetéseit és reflekcióit elmondja nekünk, megvitassa velünk. És aztán természetesen ezt a jelentés megvitatásában is majd érvényesítjük. Úgy gondolom, hogy az általános érdekű szolgáltatások, a szociális szolgáltatások nagyon ér- érzékeny kérdések a különböző tagállamokban, különböző helyi értékkel rendelkeznek, de biztosítanunk kell azt, hogy csak akkor lehessen ezt a területet megnyitni, ha mi akarjuk illetve hogyha az érintettek akarják. Úgy gondolom, hogy ezt teljes mértékben elfogadhatjuk Marikétől és Lárztól is. Tehát az, amit Mástrom nyilatkozott, az segít minket. Sőt, igazából mi követeltük is, hogy legyen egy ilyen nyilatkozat. És most, hogy megvan, akkor erre támaszkodnunk is kell. És ezt a kérdést, ezt követően majd részletesen meg kell indokolnunk, mert ugye vannak az általános érdekű szolgáltatások, amelyeket nem az állam finanszíroz, de mégis védeni kell. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon részletesen kell a megfogalmazást megválasztani, hogy perspektívákat tudjunk nyitni. A munkavállalói jogok kérdése. Számomra ez a központi momentum hogy hogyan lehet a kockázatokat kivédeni. Természetesen tisztességes versenyt akarunk, ami minőségre, hatékonyságra épül, a termékek és szolgáltatások minőségére és hatékonyságára, és nem pedig szociális dömping versenyt jelent. Ennek része az ILO 8 alapvető munkaügyi normája, és ennek az érvényesítése. Már beszámoltam korábban a vietnámi delegáció útjáról. Kedves kollégák, meglepő volt, hogy az Egyesült Államok a TTP tárgyalások keretében Vietnámtól azt ki követeli, hogy a, az ILO 8 alapvető normáját ratifikálja és hajtsa végre. És egy olyan rendelkezéssel támaszza alá, amivel az végrehajthatóvá, azaz kötelezővé válik. Tehát nem, nem úgy, mint a többinél, hogy támogatják, hanem az Egyesült Államok azt követeli a Vietnámtól, hogy ez kötelezően legyen érvényesíthető. Na hát is, kedves kollégák, ezt azért én nem igazán értem, hogy egyrészt az Egyesült Államok egy kereskedelmi partnerével szemben kötelezővé akarolja tenni a nyolc alapvető normát. A mi tárgyalásunkban viszont nem akarja elfogadni, hogy neki is azt végre kell hajtania. Úgyhogy erre vonatkozóan egyértelműen állást kell foglalnunk. Ami pedig a szabályozói együttműködést illeti, amit David Martin említett. Ez valóban új, Vita Morera jelentésében ezt még nem tárgyaltuk. De alig van eltérő felfogás a szakbizottságunkban erre vonatkozóan. Ezt még nem, nem is mondtam, hogy ellentmondásos terület. Tulajdonképpen ez az, ami a normál kialakításánál együttműködésként észszerűnek bizonyulhat. De a jogalkotás, a parlament jogalkotói öm, ahogy jogalkotói szempontból bánnak a parlamenttel, az e területen abszolút elő írt követelmény, nem szabad itt új struktúrákat erre vonatkozóan létrehozni. Az összes módosító mellesleg erről a kérdésről ugyanabba és szerintem a helyes irányba mutat. Ebből a szempontból tehát a félidős mérleget, hogyha le akarnánk vonni, akkor az én úgy gondolom, hogy fontos lenne reflektálnunk kell mindenképpen, és meg kell nézni, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Mindenképpen más kell, hogy legyen az eredmény, mint egyszerűen e, Vita Morénának a, a jelentésének a felhigítása, hiszen egy csomó minden történt azóta részletesen betekinthettünk a tárgyalásokba, és a közvéleménnyel is volt már részletes e, e, vita, és erre továbbra is szükség van. A választóink nak is látni kell, hogy miről tárgyalunk, milyen javaslatokat teszünk. Tehát a félidős mérleg az eddigiekre való reflektálással és a várható fejleményekkel, illetve elvárásainkkal. A 898 módosító és a szakbizottságok véleménye tehát az, amit meg kell, hogy tegyünk. Meg vagyok győződve arról, hogy az a szakértelem, ami a tanács és a bizottságok különböző szakterületein megvan, azt mind használnunk kell. De a mi szakbizottságainkét és a kultúra, a libe vagy az imkoét, hiszen ezek mind konkrét szempontokat fogalmaztak meg, amelyeket mi saját elképzelésünk gazdagításának tekintünk és a tárgyalók felé közvetítünk. De természetesen azt is látni kell, hogy ez a, ez a perspektíva aztán a kompromisszumokban is megjelenjen. Ez lesz a következő hetek munkája. Keményen dolgozunk, hogy a kompromisszumos javaslatokat megfogalmazzuk. Valóban a cél, hadd mondjam még egyszer, az, hogy a lehető legnagyobb többséget tudjunk találni, és ezzel egy jelzést küldjünk a bizottság és az Egyesült Államok tárgyalói felé. Bizonyosak lehetnek abban, hogy én mindazokkal, akik akarják a kompromisszumokat, fogok kompromisszumos tárgyalásokat folytatni. Nem először fogom ezt tenni. Sok jogalkotás Emlékezünk csak a, a Reach-ra, 3000 e, módosító volt. Ezeket is sikerült jó eredménnyel végig járnunk, rágnunk. Úgyhogy igazából optimista vagyok, és úgy vélem, hogy itt is sikerül majd közösen az egymáshoz való és a közös tapasztalat alapján is egy lehetőség szerint zárt álláspontot ki tudunk majd alakítani, amely megfelelően offenzív formában közvetítik kifelé a követeléseinket. Ez a következő munka tartalma, tehát köszönöm szépen. Yes, sir. Igen, kedves kollégák, ez volt a mai utolsó napi rendi pontunk, úgyhogy mielőtt e, még tovább húznánk az időt, befejezzük, és holnap találkozunk kilenckor. Köszönöm szépen!